Eh, Kedves kolléganők, kollégát, mindenkit üdvözlök az ülésünk folytatásán. Ahogy már reggel elmondtam, az a megtiszteltetés jutott részemül, hogy eh, szakbizottságunkban eh, üdvözöljem Patricia Espinosa Cantellánot, a mexikói külügyi államtitkárt, de a COP16-os Cancúni elnöke is. Tehát üdvözlöm a Környezetvédelmi Szakbizottságban, az Európai Parlamentben. Üdvözlöm Mexikó nagykövetét is, Sandra Fuentes Perez. Jöjjön előre, ha óhajt. Azt hiszem, hogy nagyon jó a kapcsolatunk Mexikóval. Parlamentnek delegációja van, a delegáció vezetője Ricardo Cortés Estraes is itt van. Üdvözöljük őt is. Miniszterasszony, az Európai Unió és az Európai Parlament és a mi környezetvédelmi szakbizottságunk a klímavédelem hajtó motorja. Ma délelőtt egy két órás vitánk volt a környezetvédelemről, és hogy 20%-nál több százalékban csökkentsük a széndiokszid kibocsátást, úgy hívjuk, hogy 20% és azon túl. És a múlt este is találkoztunk itt, hogy megbeszéljük, hogyan lehetne a COP16-os sikeres. Annyira megkönnyebbültünk, mint a legtöbb résztvevő a világban, hogy a COP15-nek hát azért nem volt annyira sikeres a vége, de Cancúnban előkészíthetjük a továbbvezető utat. Tehát örülök, hogy itt van, most szeretném be is fejezni a mondandómat. Ma délelőtt már bejelentettem, hogy 3 óra 45-kor Günther Oettinger biztos jön hozzánk, tehát 3 óra 45-től 4 óra 30-ig beszél hozzánk az atomerőművek biztonságáról a téma aktualitását a japán katasztrófa adja. 21 nyelven hallgathatja a tolmácsolást, és az egyik az spanyol, tehát használhatja az anyanyelvét. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Számomra nagy megtiszteltetés, hogy ma délután önöknél lehetek, és mondandóm elején szeretném elmondani, hogy eh, Mexikó számára nagyon fontosak az Európai Unióhoz fűződő kapcsolatok, főleg az Európai Parlamenthez fűződő kapcsolatok. Szeretnék élni a lehetőséggel, hogy a következőket közöljem önökkel. Már reggel is említettem a parlament elnökének, hogy Mexikó nagyon szívesen szeretne önökkel eh, permanens párbeszédet eh, folytatni, és pedig bármely témáról, amely a parlament számára, vagy a szakbizottságok számára érdekes. Most önökkel eh, szeretném megosztani Mexikó elégedettségét, hiszen sikerült a kankúni megbeszéléseket sikerrel lezárni. Az Európai Uniónak ebben nagy szerepe volt, és nem csak most, hanem az egész folyamat során. Ha megengedik, azonnal a dolgok közepébe vágok, hiszen eh, hallottam, hogy eh, önök inkább párbeszédben érdekeltek, éppen ezért csak néhány bevezető gondolatot közölnék önökkel, utána pedig eszmecserét tartatunk. Mexikó olyan ország, amely meg van győződve arról, hogy a klímaváltozás és a többi globális probléma megoldása csak is nemzetközi együttműködéssel oldhatók meg. A nemzetközi intézmények már régóta együttműködnek, hiszen együtt is hoztuk létre őket. Multilaterális munka zajlik az intézményekben, és ez a multilaterális megközelítés adhat csak megoldást a problémákra. A kankúni előkészítő munkálatok nagyon összetettek voltak. Nem csak a technikai nehézségek miatt, amelyek a téma természetéből fakadnak, hanem nagyon jelentős bizalmatlanság is volt. Hosszú évekig. Ez pedig megakadályozta a konkrét eredményeket. Ez a bizalmatlanság onnan ered, hogy számos kormányzat az eh, energia ellátás biztonságát látta prioritásnak, a szegénység elleni harcot hangsúlyozta, és eh, másodlagos jelentőséget tulajdonított a klímavédelemnek. Ennek eredménye az volt, hogy eh, a haladás nagyon lassú volt, ha egyáltalán volt. Éppen ezért nem volt lehetséges a már vállalt kötelezettségeket teljesíteni. Így nézett ki a nemzetközi helyzet, azonban mégiscsak sikerült a globális érdekeknek megfelelően fellépni. Az összes szereplő, az összes résztvevő és az összes társadalom képes volt arra, hogy realisztikus képet kapjunk. Ez pedig azzal a következménnyel jár, hogy lépésről lépésre közelebb kerülünk céljainkhoz. A céljainkat azonban egyre ambiciózusabbá kell tennünk, és nagyon örülök annak, hogy az Európai Unió még ambiciózusabb terveket dolgoz ki. A kankuni megállapodás természetesen nem végleges megoldás a problémákra, a klímakatasztrófára. nem egy lehetőségről van szó, nem egy formáról, hogy hogyan oldjuk meg a klímakatasztrófát. Sajnos a közvéleményben néha ez a téves felfogás csapódott le, illetve a nemzetközi közösségben. De a kankuni megállapodás azt mutatja, hogy az állandó párbeszéd a multilális, multilaterális folyamatokban eh, eredményre vezethet. Ez teszi lehetővé azt, hogy eh, a népeinknek szebb jövőt biztosítsunk. Most eh, miről van szó? Arról van szó, hogy fáradozásainkat folytassuk, hogy az elvárásokat feljebb csavarjuk, és hogy átültessük a gyakorlatba az elméleti eredményeket. Nézzük meg, hogy mik voltak ezek az eredmények. Mindenek előtt a fokozatos haladás elvét hangsúlyoznám. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a nemzetközi közösségnek gyorsan kell reagálnia, hogy elkerüljük a még magasabb költségeket, amelyek a klímakatasztrófa következményei. Azonban mégis fokozatos haladás mellett döntöttünk a kibocsátások csökkentése érdekében, hogy így érjük el hogy kettő Celsius fokkal csökkenjen a globális hőmérséklet. Az összes ország, és az összes szót aláhúzom, különböző felelősséggel bír, különböző kapacitással bír, de minden ország hozzájárul a közös fáradozások sikeréhez, teljes átláthatóság és kölcsönös bizalom mellett. Az Európai Unió fáradozásainak is köszönhető, hogy ezt a két Celsius fokos csökkenést hosszú távú célként meghatározhattuk. Ennek azonban az az előfeltétele, hogy az összes érintett elfogadja. Ez viszont a jelenlegi Európai Unió érdeme, hiszen arról van szó, hogy a különféle álláspontokat összehangoljuk. Különféle célkitűzések léteztek. Valaki azt mondta, hogy két fok nem elég, valaki azt mondta, hogy a két fok túl sok, valaki azt mondta, hogy a két fok pont elég. Azonban az Európai Unió kulcs szerepet játszik a megállapodás sikerében. Tudjuk, hogy ezek a célkitűzések szélsőséges helyzeteket eredményezhetnek számos országban. Éppen ezért szeretnénk átdolgozni a célkitűzéseket, a tudományos kutatások eredményei értelmében. Szeretnénk elérni, hogy a hőmérséklet emelkedés 1,5 fok alatt maradjon. Vannak olyan országok, például fejlődő országok, amelyeket nagyon keményen érint majd, hogyha nem sikerül a két foknál nagyobb hőmérséklet csökkenést elérnünk. Politikailag ez a mai napig nem volt lehetséges, hogy megállapodást kössünk. De azok az országok, amelyek még mindig határozottan képviselik azt, hogy magasabb célt érjünk el, konszenzus készek voltak, és hajlandók a jelenlegi kompromisszumot is elfogadni a maximális hőmérséklet korlátozás lehetővé teszi számunkra azt, hogy különféle szinteken, különböző módokon haladjunk előre a kankuni megállapodás szerint. Van például a klímaváltozás csökkentésére is egy tervünk. Ez a fejlett és fejlődő országokra is vonatkozik. Itt nem annyira kötelezettségvállalásokról beszélünk, hanem önkéntes nemzeti akciókról, amelyek a klímaváltozás ellenébe hatnak. Ezeket a célokat rendszeresen felül kell vizsgálnunk, rendszeresen át kell dolgoznunk. És pedig a tudományos haladás, a tudományos ismeretek alapján a technológiai haladás alapján, hogy elérhessük ambíciózus céljainkat. Alá kell húznunk azt, hogy a kötelezettségvállalások és a, a fejlett országok és a fejle, fejlődő országok részéről történő mérséklési kísérletek a kankuni megállapodással összefüggésben sokkal több fáradozást igényelnek, mint ahogy ezt Kiotóban eredetileg elgondoltuk. A fejlett országok közzétették kibocsátás csökkentési terveiket, és a fejlődő országok is teljesen legitim módon közzétették céljaikat az üvegházhatás kibocsátó gázok kibocsátásnak csökkentésére. Így közösen fáradoztunk, ez pedig a siker kulcsa. Még egy elemet említenék a kankúni megállapodásból, mely véleményem szerint lényeges, az a tény, hogy lehetséges volt intézményes architektúrát létrehozni a fejlődő országok támogatására. Tudják, hogy egy mechanizmus is hozzátartozik ehhez, amely meg kell, hogy akadályozza az erdők állapotának romlását, tehát hogy az erdő irtást csökkentsék, illetve megszüntessék. Azonban eh, ehhez tartozik a kankoni alkalmazkodási keret is, mely nagyon lényeges, ha a szélsőséges klíma jelenségekre gondolunk, amelyek a világ több részén megfigyelhetők. Tavaly Oroszországban voltak erdőtüzek, óriási árvizek Pakisztánban, nagy eh, szárazság volt Afrikában, itt Európában eh, hőség volt, Dél-Franciaországban esett a hó, máshol is. Mexikóban is mindennapossá vált az, hogy eh, a hurikán periódust általában árvizek követik. Eh, Mert egy eh, nemzetközi támogatási rendszert hoztunk létre. Ez egy eh, olyan eszköz, amely szerintem nagyon lényeges, és főleg a legkisebb országok számára. Azon országok számára, amelyeket a klímakatasztrófa nagyon keményen érint és amelyeknek nincs maga a lehetőségük arra, hogy a klímai jelenségekhez saját erőből alkalmazkodjanak. Eddig még nem voltak pénzügyi vagy technikai lehetőségek a nemzetek közösségénél, hogy ezeket az országokat segítsék alkalmazkodásukban. Tehát az alkalmazkodási keretet technológiai mechanizmus is kíséri, amely másrészt lehetővé teszi azt, hogy nemzeti és regionális technológiai központok jöjjenek létre. Ebben az összefüggésben a kapacitások felépítését is erősíteni kell. Azok, akik a befektetésekre helyezték a hangsúlyt, a tiszta technológiába történő befektetésekre, azt szeretnék, hogyha ezeket a technológiákat alkalmaznák is. Átfogó módon szeretnénk az agendával bánni, és szeretnénk ösztönzőket adni, hogy legyenek befektetések például az új technológiákba. Egyidejűleg a társadalmak főleg azokban az országokban profitálnak a technológiákból, ahol alkalmazzák őket. Tehát megpróbálunk egy körforgást létrehozni, amelyből mindenki profitálhat. A kicsik, a szegények, a fejlődő országok, akik eh, igényt tartanak erre a technológiára, és azokra a mechanizmusokra, amelyek ezt a technológiát lehetővé teszik. Tehát nagyon fontos az, hogy a szegényebb országok is hozzáférhessenek ehhez a technológiához. Hiszen a technológia segítségével az országok magasabb eh, célokat is vállalhatnak, mint technológia nélkül, hiszen úgy nincsen Pénzükre. Szeretnék még egy fontos elemet említeni a jövőbeli klímapolitika tekintetében. A zöld alapok. Itt a címszó. A zöld alapok tennék lehetővé a fejlődő országokban végrehajtott programokat. Ebben az összefüggésben már finanszírozási ígéretek is elhangzottak. Tehát vannak például a programokhoz történő gyors hozzájuttatási projektek, melyek segítségével 2010 és 2012 között a, a fejlődő országok hozzáférhetnek a programokhoz. Még egy dolgot szeretnék aláhúzni. A Cancuni konferencián valami nagyon lényeges dolog történt, a tárgyalások sikeres lezárása érdekében. Ez pedig a civil társadalom részvállalása, hogy az egyetemeket, a médiát, a kommunikációs eszközöket és a jogalkotót is bevontuk a vitába. Ehhez is szeretnék még egy megjegyzést tenni. Mexikó hivatalosan javasolta, hogy a jogalkotó ismerjék el, mint különleges érdekcsoportot. Hát önöknek nem kell elmondanom, hogy mennyire fontos a munkájuk törvényhozóként. Azonban ehhez hozzátartozik az is, hogy a kormányok, a végrehajtó hatalom feladata az, hogy a törvényeket át is ültessék a gyakorlatba. Cancúnban konszenzus volt ebben a tekintetben, jóvá hagyták ezt a változást, és most reméljük, támogatásukat. Reméljük, hogy ez a részvétel kiterjed a különböző országok jogalkotóira is. Nagyon fontos lesz, hogy milyen formában. Ez még kidolgozandó. Hiszen meg kell találnunk a lehető legjobb módszert. Azonban legalább felismerésre és elismerésre került, hogy a parlamentek is tényező az országok döntési mechanizmusában. Most mit csinálunk? A folyamat elnökei vagyunk még mindig, együttműködünk a dél-afrikai külügyminiszterrel, akit nemrég neveztek ki, hogy a Dörbeni konferenciát együtt dolgozzuk ki. Szeretnénk a dél-afrikai külügyminiszterrel közös programot szervezni. A Dörbeni konferenciáig különböző elvárások vannak. Hmm, nem akarok túl optimista, de túl pessimista sem lenni. Van egy nagy előny. Azzal képest, azzal összehasonlítva, ami a Cancúni konferencia előtt volt. Egy nagyon pontos agendánk van. Pontosan tudjuk, hogy mi szükséges ahhoz, hogy eh, kidolgozzunk egy globális rendszert a klímaváltozás káros hatásainak kiküszöbölésére. A finanszírozásról még nem esett szó. Az eddigi megbeszéléseken arra koncentráltunk, hogy legyen -e egyáltalán ilyen alap, vagy ne legyen. Ez már mögöttünk van. Most a vita során a lényeg az, hogy hogyan működjön az alap, honnan jöjjön a pénz, ki a befizető, Mexikó meg van győződve arról, hogy ne csak állami források legyenek, az a véleményünk, hogy a források egy része a magángazdaságból jöjjön. Hiszen minimális 100 tehát évi 100 milliárd dollárról beszélünk. Azonban nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy az áruk piaca a környezetvédelmi technológia területén nagy szerepet játszik. Néhány szakértő 500 milliárd dolláros globális piacról beszél, tehát lehet üzletelni, ezt lehet továbbfejleszteni, de most a részletekről van szó és a részletekben rejlik az ördög. Ezt mindnyáján tudjuk. Éppen ezért most a lényeg az, hogy minél gyorsabban elkezdjük a munkát. Arról van szó, Red Plus mechanizmusról is beszélünk, ez az alkalmazkodási bizottság. Tehát van egy vezérvonalunk, de most a részletekre kell ügyelnünk. Ebben a folyamatban szükségünk van az Európai Unió teljes támogatására is. Ebben az összefüggésben az Európai Parlament természetesen nagyon lényeges szerepet játszik. Már említettem, hogy mennyire fontos az Európai Unió pozíciója Cancúnban, hogy hitat verjünk a fejlett és fejlődő országok álláspontjai között. Ez eh, már nem csak a mi problémánk. Hiszen olyan témáról van szó, amely az egész emberiséget érinti. Éppen ezért itt is megvan annak az esélye, hogy újra definiáljuk a fejlődés fogalmát, és a fejlesztési segítség fogalmát. Hiszen a fejlesztési segítséget eddig mindig úgy láttuk, hogy egy gazdagabb ország egy kevesebb esélye rendelkező országnak segít ha arról van szó, hogy a fejlődő országokat támogassuk, akkor nem csak ez a lehetőségünk van, hanem egyéb lehetőségeink is. És pedig az, hogy közösen dolgozzunk valamin. Ez pedig most konkrétan a környezetvédelme. Most szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy Mexikó kész arra, hogy folytassa a munkát ezen a területen, kérjük a támogatásukat, itt az Európai Unióban, azonban a nemzetközi színpadon többi partnerünkkel is. Még egyszer szeretném megismételni, hogy mindenkinek fáradoznia kell. Szeretném megköszönni elnök úr a lehetőséget, szeretném önöknek megköszönni figyelmüket, és most rendelkezésükre állok. Frau Ministerin. Köszönöm szépen, miniszter asszony, nagyon köszönöm mindezt, amit elmondott, a bevezetőt. Úgy gondolom, hogy kiváló munkát végeztek Cancunban, talán eh, nem kell majd mindenkinek az első percben ezt külön elmondania, hogy megköszönje önnek, mert annyi idő nincsen rá sajnos. Eh, a kankuni kötelezettségvállalásokat most nyilvánvalóan gyakorlatba kell átültetni, és ez lesz Dörbennek a nagy feladata. Ezen kívül reméljük azt is, hogy további elemek egészítik majd ki a globális éghajlat megállapodás képét. Kedves kollégák, kiváló előadást kaptunk. Minden politikai frakciónak egy előadó, egy hozzászólásra egy percet adok mindenkinek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy tudom, hogy nehéz az egy percet tartani, de próbálják meg. Köszönöm szépen, miniszter azt, hogy mégiscsak köszönetet kell, hogy mondjak, hiszen ez Kopenhága lakmusztesztje volt, nem volt egyszerű, és a következő már itt is van előttünk Darbenben, mert mindaz, ami Japánban történt, az energia világát megváltoztatja. Lehetnek depresszív szakaszok, ezután szeretném tudni, hogy erre felkészülnek-e. Mert ez a benyomásom mondjuk. A, deforestáció, az erdők kirá, illetve az újraerdősítés, az egy óriási lehetőség, piaci alapokon is meg lehet ezt oldani. Elmondaná, hogy mi az, amit Dörbenig tenni kívánnak. Az utolsó pedig az éghajlati diplomácia, amelyet itt a házban nagyon gyakran említünk és megtárgyaltunk, nagyon fontos, és tudjuk, hogy sok ország kétoldalú viszonylatban sok mindent tesz már, de nem akarják eh, írásban is rögzíteni. Hogyha ezen változna valami, akkor talán Európa is eh, előrébb lenne. Köszönöm szépen, Dan Jörgensen. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterasszony, én is eh, két bekezdésnyi dicséretet állítottam össze, de ezt most átugrom. A kérdésem, kérem, mondja el, hogy mi történik majd eh, a kiotói jegyzőkönyvvel. Lesz egy második kötelezettségvállalási idős, időszak? Gondolja, hogy jó, hogyha az EU most eh, a lehető legszilárdabban kiáll, mint korábban a második eh, kötelezettségvállalási időszak mellett is. A másik kérdésem pedig az enyhítés. Ez egy olyan kérdés, amelyet még nem világ, vizsgáltunk meg, vajon az Egyesült Államok és a többi fontos tényező képes lesz-e arra, hogy tegyenek egy lépést Darbenben. Talán nem az, -e, nem az -e a helyzet, hogy nem lesz semmi különösen az Egyesült Államok kérdése. És mi van, hogyha semmit nem sikerül az egyeztetéssel kapcsolatban csinálni? A másik pedig mit javasolna az Egyesült Uniónak, mit tegyünk mostantól Darbenig, hogy, hogy leginkább segítsük a folyamatot? Köszönöm szépen, ez volt az EPP, aztán az Európai Szocialisták és Demokraták, most jönnek a liberálisok. Az Európai Unión belül sokat tárgyalunk arról, hogy növeljük-e a CO2 csökkentési céljainkat, vagy sem azok a kötelezettségvállalók, amelyeket a múltban tettünk, amely az azt mondja, hogy csak kötelező nemzetközi megállapodás mellett tehetjük ezt. Ha a jövőben nézünk, akkor van-e annak lehetősége, hogy megállapodásra jussunk? Egy olyan jellegűre, amely kielégíti az eddig nem hajlandó kormányokat, azokat is, akik eddig nem akarnak olyan kötelezettségeket vállalni, vagy lépéseket tenni. Kioton túl hogyan kívánják ezt nemzetközi szinten kiterjeszteni, kötelező érvényű megállapodássá bármikor a jövőben. Köszönöm, Haszi kollega a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, én is csatlakozom a dicséretekhez és a nyilvánításokhoz. A kérdésem Chris Davis kérdéséhez kapcsolódik. Nagyon fontos volt, hogy az országok megállapodtak Cancúnban a, kétszázalékos, a kétfokos célkitűzésben a globális felmelegedés korlátjában, határértében. De különböző országok a Kopenhágában, aztán Kankumon, amit megfogalmaztak, nem felelnek meg több ország kérése ennek a két fokos célkitűzésnek. A kérdésem tehát, mit tanácsolna az Európai Uniónak? Mit tegyünk, hogy segítsük a megállapodást? azt, amelyben a kibocsátási célkitűzések is megfelel, megfelelnek ennek a kétfokos célkitűzésnek. Köszönöm az utolsó pedig az európai baloldalról, De Bru kollega. Köszönöm szépen. Én is gratulálok és köszönetet mondok az elhangzottakért. Úgy gondolom, hogy a kankoni megállapodásnak egyik hozadéka a határidők amelyeket a múlt hónapra meg erre a hónapra határoztak meg, hogy a felek további információval, véleményekkel álljanak elő több kérdésről. Nem tudom, hogy eh, lenne mód hogy elmondja, elmondaná, milyen beadványok érkeztek eddig eh, Irán és a nem piaci alapú mechanizmusokkal kapcsolatban. Tehát e- ezt hogyan értékeli, és hogyan látja a jövőjét azoknál a, a kérdéseknél, ahol nincsenek konkrét dátumok, fejlődő országok, az enyhítési célok. Aztán szeretném azt is megkérdezni az átmeneti bizottság kapcsán, hogy március 14-15-ére terveznek, terveztek egy ülést, miért halasztották el? Köszönöm. Ugye egy perces hozzászólásaink vannak, és milyen fantasztikus mennyiséget lehet 5 perc alatt megkérdezni. Önnek most 5 perce van, hogy válaszoljon. Uh, Csodálom ezt uh, a tulajdonságot, hogy ennyi idő alatt ennyi kérdést uh, fel tudnak tenni. Az erdőírtással kapcsolatban valóban egyetértek, hogy hatalmas lehetőségek vannak. Ez egy, a, ugyanis ez egy jelentős forrása a, a világon történő kibocsátások tekintetében. Tehát nagyon sok társadalmi hatása van annak, hogyha az újraerdősítést bizonyos országokban bevezetjük. Tehát amit már eddig sikerült előre haladni, az fontos, és ez egy olyan terület, ahol látjuk, hogy a Durbani konferencia jó eredményeket hozhat. Azt hiszem, hogy a megjegyzések egy része egymással kapcsolatos, hiszen azzal kapcsolatos, hogy mi fog történni a kirgyotói jegyzőkönyv után. Először is azt szeretném mondani, hogy valóban úgy hiszem, hogy egy második eh, kötelezettségvállalási időszakra való eh, megállapodás nem a végső vagy a valós megoldás lesz, hiszen azt, lehet, hogy azt akarjuk mondani, hogy a szegénység elleni harccal kapcsolatos határozatot fogadjuk el, és úgy gondoljuk, hogy ez valóban véget vet a szegénységnek. Nyilvánvalóan azról is el kell gondolkodnunk, hogy mi fej, milyen fajta kötelezettségvállalásokat és rendszereket akarunk 2012 után. Ugyanakkor ne feledjük el, hogy azok a kötelezettségvállalások, amelyeket az országok már javasoltak, túlmutatnak 2012-ön. Tehát, hogy a kiotói jegyzőkönyv önmagában továbbra is érvényes, 2012 után, 2 után, hiszen nincsen lejárati dátuma, és azok a konkrét célok, amelyeket az első kötelezettségvállalási időszakban megvállaltunk, azok 2012 után is folytatódnak, mert nem tudtuk befejezni őket, de a jogi alap, amely abban segít, hogy az országok az éghajlatváltozás ellen harcoljanak, továbbra is érvényes. Tehát meg kell vizsgálnunk, hogy milyen eszközök kell tudjuk elérni mindannyian azt, hogy az ambíciózus célokat elérjük. És valóban hiszek abban, hogy ez a kankoni megállapodás megvalósításával sikerül. Hogyha el tudjuk kezdeni a környezetvédelmi elképzeléseinket, akkor a harmadik országokból és a feltörekvő gazdaságokból nagy segítségeket kaphatunk. Például Mexikó tudja, hogy többet is akar vállalni, hiszen tudjuk, hogy mi a valóság, és tudjuk, hogy ez mindannyiunkra hatással van, tehát mindenki számára fontos. Tehát mindenkinek az érdekében áll, a miénkben is, hogy ezt megtegyük. Tehát ezért végre kell hajtani a kötelezettségvállalásokat a kankuni mandátumot. E, azért, hogy meglegyen az eszköz arra, hogy még további kötelezettségvállalásokat vállaljunk. Nem azt akarom mondani, hogy egy üres csekket adjunk a fejlődő országoknak, és tegyenek vele azt, amit akarnak. Nem. Azt akarom mondani, hogy azon programokra koncentráljunk, amelyek az éghajlatváltozás ellen harcolnak. Nagyon fontos az is, hogy ahogy lehetséges, olyan technológiát biztosítsunk, olyan technológiai eljárásokat, amelyek ezek olyan eljárásokat, amelyek az új technológiák alkalmazását lehetővé teszi minél több országban. Így lesz csak megfizethető a technológia, és így tudjuk az ösztönzést elérni, hogy további beruházások történjek, és az egyetlen módja annak, hogy a fejlődő országok is bekapcsolódjanak ezekbe az erőfeszítésekbe. El kell mondanom ugyanakkor azt is, hogy osztom azt a nézetet, hogy nem nagyon biztos, hogy sikerül végső döntést elérni a 2012 utáni időszaknak a jövőjét illetően. Ezért azt is elmondanám, hogy a parlamentnek nagyon fontos itt a szerepe, ugyanis a a döntéshozatalnak a politikai szintjét kell emelni ebben a kérdésben. Tudjuk, hogy ez egy technikai kérdés, de, de a döntések azok politikai jellegűek. Épp ezért nagyon fontos, hogy a különböző európai kormányok együttműködjenek. És végül pedig az ideiglenes bizottsággal kapcsolatban el kellett halasztanunk, ugyanis a kankuni megállapodásnak megfelelően ezt el kellett halasztanunk, mert az ázsiai csoport nagy ellenállást mutatott a találkozó ellen, mert nem tudták, hogy az átmeneti bizottságban kiképviselni az ázsiai csoportot. Tehát ilyen módon is lehet közvetlen módon segíteni. Miniszter asszony, nagyon szépen köszönjük, hogy eljött Brüsszelbe, és hogy beszorította azt, hogy eljöjjön a Környezetvédelmi Bizottságba is. Nagyon örülünk az előadásának, és reméljük, hogy Durbanben eh, az következő lépéseket is megtehetjük. Eh, mindenképpen ott leszünk, hiszen a jogalkotókat is meghívták, a kormányokat, a, a jogalkotókat, a civil társadalmat, a, a polgármestereket. Mindenkire szükség van, hogyha az éghajlatváltozás ellen akarunk eh, harcolni, és ez egy hatalmas kihívás. Nagyon szépen köszönjük, és sok sikert kívánunk önnek. Oké, komisszár... Úgy gondolom, hogy már itt a biztos.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 a Környezeti Bizottságban egyértelműen üd- üdvözöljünk Önt, hiszen nagyon fontos időpontban látogat el hozzánk a Japánban, a Fukushima-ban az atomerőmű tragédiája jelentős mértékben érinti tegnap az ipari bizottságban volt, és ennek ellenére hajlandó volt, hogy ilyen rövid időn belül, röv, rövid ideig negyed, háromnegyed, négytől fél ötig itt legyen. Sokan egy cezúráról beszélnek, hogy a mostani japán tapasztalatot követően egy jelentős technológiával rendelkező országban a dolgok eztán már nem úgy zajlanak, mint azt megelőzően. Nem akarok időt veszíteni. Biztos úr, kérem, mondja el, hogy mit tegyünk, vagy ön mit tegyen, és tudom, hogy rengeteg kérdés lesz, sokkal több, mint amennyire idő van, de már nagyon begyakoroltuk azt, hogy egy percbe szorítsuk mindent. Köszönöm szépen, biztos úr. Elnök úr, tisztelt képviselő urak! Érintve és szörnyűséggel nézzük a Japánból érkező képeket, és biztos vagyok abban, hogy még nem érkeztünk el ennek a tragikus és messze menő, messze nagy hatású katasztrófának a végére értünk. Öt nappal ezelőtt a földrengés, már két nappal ezelőtt ugyan bejelentették, de a 8,9-9,9-es erősségű, rendkívüli erejű rökéseke 9 méterrel arrébb tolódott Japán szigete a földgömbön. Három napra rá a cunami, a védőfalak, amelyek összesen 10 méter magasak voltak, eltűntek a 15 méter magas erőteljes hullámok alatt. És aztán még az is, hogy a villamos energia ellátás megszakadt és a többszörös dízel és egyéb agregátor valószínűleg a víz hatására is megszűnt. Ezért a hűtés veszélybe került, és jelenleg a folyamat katasztrófa, szuperkatasztrófa között van. Az országok az Ineszkálán négyesre rakják. Ezt ugye tudják, hogy a Csernobil 7-es volt ez a legmagasabb besorolás. A Harris 5-ös, a franciák tegnap azt mondják, hogy 6 és 7 között kellene kalibrálni ezt, de ami jelenleg egyértelmű az, és világos az az, hogy a külső kéreg az teljesen szét rombolódott a villamos energia átalakító központban, ugye hat egységnyi a, a az atomenergia összesen 4700 megawatt, még a 70-es évekből minden 71 és 79 között épültek. Nem működik a, hű, a hűtés, a részben szabadon vannak a fűtőszálak, egy része ezeknek amúgy is megsérült, és több száz tonna kiégett fűtőelem, atomhulladék van ott a közelben, azok sem már tető alatt tárolták, hanem a szabad ég alatt, az Isten ege alatt vannak. Tehát az egész felől hiányzik a szakmai ellenőrzés. A japánok hihetetlen eszközökkel dolgoznak, slaggal próbálják eh, hűteni, megpróbálják eh, eh, a helikopterekről hűteni a vizet. Igen, szakmai megoldásokat kívánnak találni a legnagyobb energiakoncernhez tartozó, ez a világ legnagyobb, hat, hatodik legnagyobb energiakoncernje. Nincsen semmiféle különbség most az erőfeszítések között, de igenis ezek a, ez az időszak rendkívüli műszaki, ipari, technológiai hozzáértés, a japánok tökéletes precizitásáról alkotott képünket, meg kell, hogy mondjam, hogy korrigálnunk kell alapvetően minden az Úristen kezében van. A következő órákban további katasztrofális fejlemények adódhatnak, és az emberek életének és eh, tulajdonának a veszélye nagy a szigeten. Még nincsen pánik, a világ legnagyobb metropoliszában sem, Tokióban sem. A francia környezeti védelmi miniszterasszony és a francia miniszterelnök a saját eh, államfőinek és állampolgárainak azt ajánlotta, hogy hagyják el Japánt repülőgépen. De igazából minden más ott élőnek ezt kellene mondani. A dimenzióját tekintve ez az esemény még végig sem gondolható, nem látható be. Mit jelent mindez Európa számára? Az itteni energiagazdálkodás és energiapolitika számára. Tegnap nagyon hosszú konferenciát tartottunk, jogilag felelős, nagyon fontos képviselők részvételével. A hét államtitkárok, miniszterek, nagy, magasrangú tisztviselők, a Nemzeti Atomfelügyelőség, tehát a szabályozó képviselője is ott volt, az energiavállalatok képviselői Európából, azok, amelyek atomerőműveket működtetnek, és jelen voltak ezen kívül az atomerőműveket építő vállalatok Areva és a GE. Ezt a konferenciát azért tartottuk meg, hogy kidolgozzuk, hogy hol vannak álláspontok, és hol vannak eh, szétvála- közös álláspontok és kép különválasztók. Hogy, hogy a ce- arra a kérdésre visszatérve, hogy cezúra van-e vagy sem, hadd említsek meg a, az eltérő véleményeket. A jövő energia mégse alapvető változásokat jelenthet ebből a szempontból ez az esemény, nos ebben nem tudtunk meg, megegyezni. Én keresztény demokrata vagyok, ezt tudják. Én inkább azt feltételezem, hogy támogatom az atomerőműből való kilépést. Ugyan tegnap egy alapvető bizalmatlanság volt, hogy a biztos eleget tud, már mint én, be eleget tud a tenni a a függetlenség és pártatlanság követelményének, vagy pedig a berlini politikát gyorsítja-e. Franciaország, Olaszország, az Egyesült Királyság és más országok is nem akarnak változást a biztonság technológiai alkalmazásokban. A német nyelvű térség, Ausztria nyilvánvalóan is, Németország is híresen vagy hitelesen és Svájc, mint, mint szomszédos ország, a román és szláv országoktól eltávolodtak. Egy dolgot azonban, vagy néhány dolgot elértünk a közös pontoknál. Az első, mindenki európai biztonsági ellenőrzést akar. Talán emlékeznek arra, hogy a parlament két évvel ezelőtt az Európai Atomenergia Biztonság irányelvét fogadta el júliusig kell ezt átültetni a nemzeti jogba. Igazsága, az igazság az, hogy szigorúságát és mélységét tekintve ez egy nagyon lapos eszköz. De tegnap megvolt a készség arra, hogy mind a 143 atomerőmű ellen, tehát nem volt ellenvetés ez ellen, tehát mind a 143-at egy európai biztonsági ellenőrzésnek, egy úgynevezett stressz tesztnek vessék alá. A kockázat és biztonság a japánbeli tapasztalatok alapján újra kell, hogy értékelődjön. Európában ugyan a, a cunami veszély és a, az árvíz, valamint a a földrengés az Atlanti-óceán mentén, a hálózatban repülőgépen való támadásokkal való beavatkozás igenis megvan. A hűtési rendszerek biztonsága és stabilitása, a helyi energi- villamosenergia és a a, a szükséghelyzetekben való energiaellátás vagy tartalékenergiaellátás kérdése és olyan, amiben egyetértettünk. A következő időszakban ezt a stressztesztet, tehát a biztonsági vizsgálatot, amelyen minden ö, atomerőművet külön ellenőrzünk, a, az építési módja, kora és helyszíne alá, tehát hogy ki van-e téve földrengésnek vagy sem, és ezekre vonatkozóan mind külön normákat alakítunk ki. Ez szakbizottság is, de a, frakciók is, a frakciókkal is majd bilaterálisan tárgyalunk, hogy hogyan lehet optimálni ezeket a, a vizsgálatokat. Úgy gondolom, hogy ez a fajta vizsgálat tagállamonként a legszigorúbb, legmesszebb menőbb technikai feltételeket kell, hogy biztosítson. Oszthatatlan és egységes Európában a biztonság. Vonakodás nélkül alaposan akarjuk ezt elvégezni. A cél az, hogy júniusig meghatározzuk a biztonsági teszt feltételei céljait külső szakértők kapacitását is igénybe kell, hogy vegyük, hogy ezt a biztonsági tesztet lefuttassuk. Az Európai Unió irányelvét ez év júniusáig kell a nemzeti jogrendbe átültetni, és 2014-ben kellene hogy egy értékelés tárgya legyen. Én az időpontot túl későinek tartom. Már most szeretném bejelenteni, hogy közvetlenül a biztonsági tesztet követően a tagállamokban, a parlamentben az Európai Atomenergia Biztonság irányelvének a, a, megú, a módosítását jövő év első felében tűzük napirendre hogy adott esetben egy európai közös biztonsági norma meghatározás alakulhasson ki a parlamenti és jogi következményeivel együtt. A tegnapi konferencia munkáját folytatni fogjuk. A hétfőn az energiatalács rendkívüli ülést tart, az általános tanács az Euratom mért felelős tanács is ül, összeül, és már most megmondhatom, hogy az Európai Tanács jövő hét csütörtökén az eurozóna és európai valuta kérdéseinek tárgyalását az energiapolitika és biztonsági következmények a katasztrofális japánbeli események kérdésének aláveti a biztonsági ellenőrzéseket, a stresszteszteket partnerországoknak is felkínáljuk, Svájcnak, Törökországnak, Oroszországnak. És úgy gondoljuk, és joggal, hogy Sárközi úr a G20-ak ülésén is napirendre kell, hogy ezt tűzze. Mindent meg kell tenni azért, hogy a biztonsági normát, a stressztesztet globalizáljuk. Tehát a diplomáciai lehetőségeinken keresztül India, Kína felé javasolni kell. Ez a rövid bevezető beszámoló. Várom kritikus tanácsaikat, kérdéseiket nagy érdeklődése. Mivel ma kevés időm van, szeretném, hogyha bizottsággal vagy frakciókkal a későbbi hetekben folytat, folytathatjuk a vitát. Ötinger biztos úr, köszönöm szépen a felvezetést. Gyorsan léptek, az biztos. Kedd volt az a nap, amikor mind a 27 napot össze lehetett hívni, ez jó volt, hiszen a közvélemény természetesen gyors lépéseket vár elmondta, hogy valahol ambiciózusak, valahol haboznak, hát ez valószínűleg a dolog természetében rejlik, attól is függ, hogy hogyan állunk az atomenergiához. Nem gondolta volna, hogy tehetünk ilyen új latin, germán, szláv felosztást, de hát most megtudtam. Tegnap megkérdezték tőlem, ezt meg is válaszolhatja utána, hogy mit tehet a biztos. Mit tehet a bizottság? Hiszen a bizottság ezért nem is illetékes. Ez lenne az első kérdésem, hogy nem kellene az Euratom szerződést megváltoztatni, hiszen erről abban semmi nincs. És az egyetlen európai szerződés, amelyet soha nem módosítottak. Szerintem most uh, itt lenne az ideje, hogy az Euratom szerződést is felülvizsgáljuk. Most uh, 20 jelentkező van, 20 percben kell tehát most négyzetesítenem a kört. Nem tudom, hogy hogy csináljuk, hallgassuk meg az összest, vagy csináljunk kérdéscsoportokat. Tehát Karl-Heinz Florenz egy percet kap, ugyanúgy, mint a mexikói esetben. Fegyelmet kérek. Köszönöm biztos úr az aktivitását, szerintem lebilincselő az, amit tett. A válság olyan, amilyen de már vannak olyan jelzések, hogy hogyan folytassuk a klímapolitikát. Engem az érdekelne, hogy a bizottságban megváltoztatható-e például a hatékonysággal kapcsolatos elképzelés. Köszönöm. Marita Övskug. Köszönöm. Igen, tisztelt biztos úr, én is úgy gondolom. Köszönöm, köszönöm, biztos úr. Úgy gondolom, hogy nagyon jó ez a biztonsági vizsgálat, de igazából nagyon rövid távú intézkedés. Én egy olyan kormány tagja voltam, amely jól működő atom reaktorokat zárt le. És pedig eh, elhatároztuk, hogy az atomerőműveket előbb-utóbb bezárjuk hosszú távon. Jól működőket is. De szerintem nem elég a rövidtávú gondolkodás, nagyon hosszú időre előre kell gondolni, hogy hogyan helyettesítsük az atomerőműveket megújuló energiával. És hogyha jövő héten különféle tagállami képviselőkkel találkozik, meg kell kérdezni tőlük is, hogy hogyan képzelik el a biztonsági csekkeket. I oppose nuclear power for, for many decades. Én sok évtizedig elleneztem az atomenergiát, de úgy gondoltam, hogy mégis szerepe van, amennyiben alacsony szénkibocsátású Európát szeretnénk. Tehát mit jelent Európa energiapolitikája számára az atomenergia? Igazából semmit. Hiszen, hogyha atomenergia van, akkor balesetek is lehetnek, bárhol történhetnek balesetek. Nézzük meg például a vasutat. A vasút esetében is állandóan vannak balesetek. És hogyha van egy baleset, akkor javítottunk a technikán, hogy ne történjen meg ugyanez a baleset. Minden ilyen energiahordozóval összefüggő területen balesetek vannak. Gondoljunk a szénbányászatra, ott vannak a balesetek. És igazából nem szabad lemondanunk arról a célról, hogy egy alacsony színfelhasználású energiánk legyünk. Karl Schlüter a miniszterek megbeszélésén esetleg beszéltek arról is, hogy a legrégebbi atomreaktorokat bezárják. Ez lenne az egyik dolog. A másik, a biztonsági vizsgálat igazából az egész láncot átfogja majd. Tehát ez a feldolgozó helyek, a szállítás, a dúsító helyek, a tüzelőanyag gyártó helyek, az egész láncot átvizsgálják a biztonsági vizsgálat alapján? Plusz. Ezen kívül még a plutónium tartalmú fűtőanyagot is meg kell vizsgálnunk. Tehát erre is gondolok. Köszönöm. Barbara de Brun. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, eh, biztos úr. Tegnap azt mondta, hogy lehet, hogy Európának el kell gondolkodni arról, hogy nem nukleáris jövője lesz. És ön ezt hogy látja? És a stresszteszteket illetően hogyan fogják ezeket le, folytatni, hiszen itt több oka, oka is volt a, a földrengés, a cunami, a hűtőrendszernek a kudarca és a többi. Tehát hogy mit tesznek akkor, hogyha egy egy erőmű egész egyszerűen leáll. És mit gondol arról, hogy moratóriumot vezessenek be Európában addig, amíg ezek a stresszteszt paraméterek meg nem jelennek? Köszönöm. Rossi úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Köszönjük, hogy eljött és őszintén beszélt hozzánk. Azt mondta, hogy a helyzet az nincs kézben tartva, tehát próbáljunk meg minél kevesebb kárt okozni és elkerülni a további károkozat. Tehát a bizottság ennek fényében meg akarja változtatni az energiapolitikát, vagy az Euratom szerződést. Gratulálunk ahhoz, hogy a stresszteszteket azonnal elkezdték, beleértve a barátságos szomszédos országokat is. Gondolja-e, hogy a tagállamokat meg kell kérni arra, hogy ne hozzanak elhamarkodott intézkedéseket, hanem várjanak arra, hogy meglegyenek a technikai vélemények arról, hogy mik a kockázatok, hogy vajon ezek csak az régi reaktorokkal kapcsolatosak-e, erőművekkel, vagy a régi erőművekkel. És talán az energia szükségletre kiszámítására is szükség van. Köszönöm, hogy ilyen gyorsan reagáltak. De szerintem nagyon fontos, hogy hosszú távú politikánk is legyen. Most igazából a nagyon sok gőz szabadult ki az üstből. Hogyan tudjuk javítani hosszú távon az atomenergia biztonságát? És a biztonsági vizsgálatok eredményeit hogyan tudjuk kötelezővé tenni. Említette az atomerőművek elhelyezését. Hogy lehet ezt európaizálni? Általában eh, határokra helyezik az atomerőműveket, és igazából a határra túloldalán lévő tagállamnak semmi lehetőség, hogy beleszóljon. Nézzük meg, hogy eh, hogyan lehet eh, hatékonyan helyettesíteni az atomenergiát. Köszönöm. Ő Ausztriából volt. Matthias Grote. Köszönöm. Ezt a bátor fellépést megmutatta, hogy az Európai Bizottság képes a cselekvésre, ezért szeretném köszönetemet kifejezni. A fennmaradó kockázat, igen, kockázat marad vannak valószínűségszámítások, ezek alapján pedig ki lehet számítani, hogy mikor lesz legközelebb katasztrófa. Ezt azért nem kívánjuk magunknak. Japánban sajnos megtörtént a katasztrófa. Egy szerencsétlenség pedig mindig sok szörnyű dolog láncreakciója. Más technológiára van szükségünk, kérdésem pedig a megújuló energiák forrásokra vonatkozik esetleg észszerű, és rövid távon is megtörténhet, hogy a megújuló energiákat sokkal jobban szorgalmazzuk, mint korábban? Mit kellene tennünk annak érdekében, hogy a hálózatokat is megváltoztassuk? Gabriele Gardini. Sì, grazie. Due cose. Allora, la, eh, abbiamo ricevuto la, la comunicazione sulla... Köszönöm szépen. A polgári védelemmel kapcsolatos közleményben az lepett meg, hogy bizonyos bekezdéseket ki kellene szélesíteni az Európai Polgári Védelmi Hatóság feladatai közül, tehát talán szimulálni kellene bizonyos gyakorlatokat. Aztán hallottuk a moratóriumokat, tehát hogy elmozduljunk a nukleáris energiától. De hát vannak, ahol 30 százalékát adja a nukleáris energia az energiának, tehát szükség van még a gázzal való keverékre, tehát mixre, egy energiamixre, az emissziós csökkentési célkitűzéseket el tudjuk érni a nukleáris energia nélkül? Az én kérdésem hasonló a korábban elhozott hangozotthoz. Mondta biztos úr, hogy Japánban a leggyorsabb, legrosszabb forgatókönyv történt meg. De nyilván ilyen katasztrófáknak megvannak a határokon átnyúló hatásai, és amelyek generációkon áll, átnyúlhatnak. 2050 utánra egy olyan energiamixünk lesz, amelyben benne van a nukleáris energia is van-e a bizottságnak terve arra, hogy hogyan lehetne ezeket a célkitűzéseket elérni 2050-re, anélkül, hogy a nukleáris energiát e, felhasználnák-e, vagy pedig a japán események után ki akarnak dolgozni egy ilyet. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük e, azt, hogy ilyen gyorsan reagáltak erre a témára. Láthatjuk, hogy egy e, nukleáris e, baleset az egy katasztrófa, de pénzügyi és gazdasági katasztrófa is. Épp ezért e, a nukleáris energiát, atomenergiát meg kellene szüntetni, de hát mikor? Tehát át kell nézni a számításikat, mert ezek rosszak voltak, aztán az ellenőrzési módszereit egy erőmű működésében, mert nyilván ezzel is vannak problémák. És végül pedig meg kell vizsgálni, és erről beszélt az elnök úr is, hogy hogy az Euratom szabályozását továbbra is használhatjuk-e. Ide, itt rendet kell teremteni a szabályokban és az ellenőrzésben. Köszönöm. Rodriguez. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, köszönjük, hogy eljött hozzánk, és ilyen sürgősséggel e, beszél erről az esetről. Nyilván óvatosan kell eljárnunk, nem akarunk pánikot okozni, ne, ugyanakkor nem akarjuk e, félrevezetni a közvéleményt sem. Tehát, és politikai szempont, politikailag korrektek akarunk lenni. Nos, a hűtővízzel kapcsolatban fel kell használni a most kialakult tapasztalatot. Tehát ha eljön az ideje, akkor a bizottság fog-e eszmecserét folytatni arról, hogy Európában atomenergia ellen, e, e, nélküli jövő legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Öttinger úr mindenkit, mindannyiunkat megrázott a japán események sorozata. Öttenger úr, ön az európai jogalkotás és a szerződések min, mögé bújt, és az, a bizottság csak nagyon minimálisan reagált. Ö, amikor pedig az Európai Uniót bátran a nukleáris energiától való megszabadulás felé kellene vezetni. Ez túlmutat a nemzeti kompetenciákon, és a francia erőmű, amely szintén egy földrengés zónában van, szintén kockázatot jelent, és nem csak a francia lakosokra, hanem az összes európai lakosra. Azt hiszem, hogy a biztonsági intézkedéseket, a kérdésem, mert közbeszólt az elnök, hogy azt hiszem, hogy a bizottság kezdeményezheti, hogy megváltoztassák a rendeletet, és köszönöm, mondja az elnök, és értékelést is végezhet. Ugyanakkor új irányba fordíthatja a dolgokat. Köszönöm szépen, elnök úr. Két rövid kérdésem lenne. Biztos úr, nem lepi meg önt az, hogy a Nemzetközi Atomenergia Együgynökség csöndben van. Nem hallunk tőlünk se, tőlük semmit ezzel a balesettel kapcsolatban. És nem gondolja úgy, hogy az atomenergiát azt meg kellene adóztatni, méghozzá egy különleges adóttal. Hiszen ugye mi nekünk kibocsátási bizonyít, biz, kvótákat kell vennünk, és nem kellene egy ilyet tenni az atomerőművekkel is? Gutierrez kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap és ma sok mindent hallottunk, de voltak olyan nyilatkozatok, amelyek nem mutatták azt, hogy, komoly, hogy látják, hogy mennyire súlyos a helyzet Japánban, és a szolidaritást sem mutatták egy ilyen katasztrófa kapcsán. Ez az első megjegyzésem. A második az, e, hogy e, ez a baleset a hűtőrendszer tönkretette. Tehát ezért különbséget kell tenni a különböző tervek és a baleset között. Tehát, hogy ezt az erőművet egy földrengési zónában e, építették, Európában például egy erőmű építésekor figyelembe veszik azt is, hogy milyen talajra építik az erőművet. Ön azt javasolja, azt mondja, hogy az e- atomenergia is fejlődik, felhasználása is fejlődik, de azt hiszem, hogy az ilyenek események Európát is befolyásolják. Köszönöm szépen. Biztos úr, köszönöm a gyors reakciót. Azonban az a véleményem, hogy nem mondhatunk le az atomenergiáról. Szerintem ki kell békülnünk ezzel a gondolattal. Ezen kívül szeretném figyelmét arra is irányítani, hogy Fehér Oroszország olyan terveket dédelget, hogy a litván határon épít egy atomerőművet, Oroszország is Kaliningrádba tervezi az új aroművet. Lukasenko, fehér orosz elnök már eh, egy hónapon belül szeretne egy ilyen megalapodást aláírni Oroszországgal. Oroszország hitelt adna Fehér Oroszországnak, hogy ezt a projektet megvalósítsa. Nem eh, folynak konzultációk a szomszéd országokkal, és eh, Oroszország és Fehér Oroszország pedig az ellenkezőjét állít. Tehát a kérdésekre nem kapunk választ a szomszédországokból. Judith Merkis. Köszönöm szépen. A miniszterekkel tárgyalt konkrét tervekről, az energiapolitika változtatásáról. az atomerőművek eh, egy bizonyos részét már eleve kikapcsolták, de mégis eh, Európában mindenféle Európába irányuló vezetéket eh, is lezártak, és éppen ezért sokan hidegben maradtak. Hogyan fogjuk akkor majd azt megoldani, hogy nem lesz sem atomenergia, sem pedig külföldről beáramló energia, hogyan lehet majd akkor az energiaterveket módosítani, hiszen ehhez igazítani kell az energiaterveket is. Köszönöm szépen, Gabriel Gerpándi az utolsó kérdés joga. Um, Köszönöm, elnök úr. Európában felé atomenergiát használnak. Ha jól tudom, akkor mindezt nagyon nagy gondossággal teszik. Kérdésem biztos úr az, hogy vajon Japánban a, miért történhetett ilyen katasztrófa, ami Európában nem történhet? Miért kívánják most az európai atomerőműveket ilyen nagy figyelemmel közve, nyomon követni? Én sokkal inkább azt szeretném, hogyha a Líbia problémáját tárgyalnánk meg és oldanánk meg E, ehelyett olyan információkat mondott, hogy az európai atomerőművek sokkal kevésbé biztonságosak, mint amennyit, ahogy azt gondoltuk. El tudja mondani azt, hogy miből gondolja ezt? Köszönöm. Csodálatosak voltatok. Most azért 5-6 percünk maradt is, hogy a biztos válaszait meghallgassuk a sürgősség oka, a katasztrófa jelentősége. Gondolkozzon csak el, hogy elmegy síelni. És azt mondja, hogy majd valamikor májusban jön vissza. Akkor azt mondaná, hogy Ötinger lépjen vissza. A szememre veti, hogy ma szerdán öt nappal a katasztrófa után aktív vagyok? Tehát akkor szerintem eléggé kalandos elképzelései vannak a felelősségről. Ha ilyen kérdést tesz fel, akkor a mandátumát szerintem nem érdemli meg. Az elkövetkezendő hetekben alaposan és gyorsan fogunk reagálni. Megnézzük, hogy az európai jog és az európai energiapolitika tekintetében milyen következtetéseket vonhatunk le. Mit látunk? Mi van előttünk? Van egy Lisszaboni szerződés. igen erős módon lépett hatályba. Nem hinném, hogy holnap a tagállamokban a szerződés módosítása lehetséges lenne. Pillanatnyilag arra koncentrálok, hogy a saját kompetenciáimmal éljek. Ez az Euratom szerződésből ered, amelyet tényleg most tovább kellene írni vagy legalábbis felszólítani a módosítására. Ezt a gondolatot mindenképpen magammal viszek. Az Euratom szerződés jelenlegi formájában nem felel meg a közös biztonsági elvárásoknak, az európai szintű kompetenciák megoszlásának. Tehát eléggé idős már. Másodszorban arra korlátozom magamat, hogy a 194-es cikk értelmében teljes mértékben kihasználjuk a kompetenciánkat az európai energiapolitikánkban. Harmadsorban, miután az elmúlt 15 évben nem sikerült a belső piacot létrehozni az áram és a gáz területén. Az Európai Tanács úgy döntött, hogy az elkövetkezendő négy éven belül a tagállamok támogatásával ennek meg kell történnie. Azonban várjanak csak nem csak barátaink lesznek a tagállamokban a szerződés szegéses eljárások miatt. Azt is meg kell említenem, hogy eh, néhány kormányzat érdekeinek sem fog ez megfelelni. Most ezt tovább nem ragozom. Néhány eh, energiaügyi vállalat a saját rendőrsége előtt is eh, a kormányzat partnere. Tehát most ez nagyon különböző vállalatok vannak keletről nyugatra menve. Kicsik, nagyok. Tehát nem szabad szemellenzővel a monopóliumok iparpolitikáját követni, a kartelképzést, a választókra gyakorolt hatást, amelyet az olcsó energiaárak váltanak ki. Tehát az átláthatóság és a biztonság álljon a középpontban ezen túl. A parlament elnökének is elmondtam, hogy az európai energia közösségen belül. Meg vagyok győződve róla, hogy a parlamenti ciklus vége felé megváltozik a véleményünk. Hiszen a Lisszaboni szerződést élettel tölthettük meg, azzal, hogy az európai kompetenciákat formálisan is megnöveltük. Egy ilyen kompetenciát nem kaptunk. A tagállamok akarták, így és a hölgyek és az urak az alkotmányozó konventben ezt nem akarták. Az energia mix tekintetében a tagállamok nem mutattak felelősséget. Szóltak erről, én akkor még otthon voltam Baden-Württembergben, és Brüsszelben tárgyaltak, és az energia mix a parlament és az energia tanácsban nem kapott európai kompetenciát, tehát Ausztriában és Franciaországban más a helyzet. Bruno Kreisky nem akart atomenergiát Ausztriában. Nem, nem teljesen igaz. Azt hiszem, hogy a ti energia mixetek 7%-a atomenergia szomszédországokból. Temelin is azért van az osztrák határon, hogy gyorsan exportálni lehessen. Tehát uh, itt igazából éjjel föl lehet tölteni az atomerőművet, és aztán nappal jöhet az áram. Igazából nagyon jó értékeket mutatott ez. Ott van Franciaország. Franciaország 80%-ban atomenergiát használ. Most a vállalatok értékének nem szabadna itt szerepet játszani. Az Arriba és az EDF Elképzelhető atomenergia nélkül? Nagyon kíváncsiak, hogy Franciaországban milyen vitát folytatnak majd. És szerintem a választó polgárok döntsenek. Önöknek van szavazati joga Olaszországban. Nekem nincs. Kíváncsiak, hogy Olaszországban hogy döntenek majd a választópolgárok. Pillanatnyilag a áram egyvelegünk 30%-a európai szinten atomenergia. Az egyik országban több, a másik országban kevesebb. És a legtöbb kérdés arra vonatkozott, hogy eh, a 2050-es energia ügyi úti tervünk hogyan néz majd ki. Itt Hildegard kolléganőmmel is eh, beszéltünk erről, tehát az alacsony szénkibocsátás 2050 is része az úti tervnek. 2050-ig 80%-kal kevesebb széndiokszid kibocsátot szeretnék elérni az Európai Unió tagállamaiban, és pedig eh, az 1990-es értékkel összehasonlítva. Ezután pedig szeretnénk szinte 100%-ot elérni, hogy az energia gazdaság 0% széndiokszidot bocsásson ki. És eh, én is támogatom ezt a 2050-es úti tervet, hogy ne legyen 2050 után széndiokszid kibocsátás. Ez az egyik megjegyzésem. A másik arra vonatkozik, hogy milyen szerepet játszik majd az atomenergia. Ezekben az évtizedekben 2050-ig Európában százalékosan nem lesz emelkedő tendencia, hanem inkább csökkenő tendencia az atomenergia felhasználásának tekintetében. Németország a legnagyobb európai nemzetgazdaság, a legnagyobb árampiac, és hogyha 7-8 régebbi és kisebb atomerőművet bezárnak, akkor növekszik itt a széndiokszid kibocsátás ára. A piacok nem buták. Arra várnak, hogy Németországban a szénerőművek termelik majd megint az áramot. És pedig régebbi erőművek termelik majd az áramot, ami magasabb széndiokszid kibocsátásokkal jár. Úgy gondolom, hogy a rövid távú intézkedések mellett hosszú távú gondolatokra is szükség van. Ebben az évben rövid távon vizsgáljuk meg átfogóan a biztonság tekintetében az összes létező atomerőművet. Ezt a szakértőknek kell eldönteniük, hogy hogyan, azonban nem tudom elképzelni azt, hogy egy átfogó biztonsági vizsgálat után, a stressz teszt után, amely elképzelhető, hogy hatékonyabb és a valósághoz közelibb, mint a bank kockázatok felmérése tavaly. Tehát reméljük, hogy ez az összes európai 143 atomerőműnek minőségi tanúsítványt ad, amit nem hiszek megvizsgálják, hogy vannak-e atomerőművek például repülőtérek közelében, földrengés veszélyes helyek közelében, és nyilván ilyen helyeken már nem lesz gazdaságos az atomerőművet működtetni, vagy elképzelhető, hogy technikailag nem lesz lehetséges. A döntő kérdés az, hogy eh, hogyan tudjuk eh, a hűtőrendszereket leállítani, vagy üzemen kívül helyezni úgy, hogy az áram termelés ne szenvedjen kárt. Hiszen mondjuk egy cunami a kontinensen nem ismétlődhet meg. Japán sokkal inkább veszélyeztetett a földrengésektől, mint az Európai Unió. De hogyha például egy atomerőmű nem kap elektromos áramot több szakaszon keresztül, hogy működjenek a hűtőrendszerek, akkor ez döntő fontosságú lesz például a biztonsági vizsgálatban a földrengések mellett a repülőgépek lezuhanása is problémát jelenthet. Nem csak a cunami jelenthet problémát. Más fizikai, technikai jelenségek is vannak, amelyeket meg kell vizsgálni a biztonsági vizsgálatoknak. Úgy gondolom, hogy ennél a témánál lesz majd a súlypontom. Mindegy, hogy a tagállamok hogyan látják az energia mixüket mindegy, hogy mit tanulunk ezekből a borzalmas eseményekből. Nagyon gyorsan létre kell hoznunk a modern európai villamos energiai potenciált. És természetesen az európai jogalkotó és az európai költségvetés is érintett. A mi generációnknak kell bepótolnia azt, hogy nem építettük fel az európai gáz és energiai infrastruktúrát. Nem hangultuk össze a kapacitásokat. A villamosenergia és a gáz sehol nincs összehasonlítva az európai légtérrel, az európai belső és tengeri hajózással, az autópályákkal, az információ áramlással összehasonlítva. A javak szabadon áramolhatnak, a termékek a szolgáltatások, a sertések, a használt áruk, a televízió, mobilok mozognak más infrastruktúrán belül. És most nézzük a megújuló energiákat. A 20 százalék számukra kötelezettség. Az elkövetkezendő hetek során ismét elvitatkozunk az illetékes főigazgatósággal. A legtöbb tagállam halad, néhányan sárga fényt kapnak, de van, aki pirost kap, mert nem halad. Ez a 20% egy dolog. Azonban nyilvánvaló az, hogy a villamosenergia területén 30-35%-ot kell Európában elérni. Itt eh, igazából eh, van olyan ország, amely 10%-ot sem igazán eh, tud megoldani. A úti terv pedig nem csak 2050-ig hat. 2030 számomra fontosabb, hiszen az elkövetkezendő évek befektetéseit az befolyásolja majd. És hogyha 2020-ig a megújuló energia aránya 33% lesz, a víz, a nap, a szél, a biomassa, a geotermikus energia, akkor könnyebb lesz a 33 százalékot elérni. Tehát először 25, utána 30, majd 33 százalék, és utána pedig ez lehet 40 vagy több százalék is. Ez a döntő. Így a nemzeti kompetencia az energia mix területén átvizsgálás tárgya lesz. Hiszen, hogyha 2030-ig elérjük a 40%-os megújuló energia arányt, akkor a nemzeti kompetencia 60%-ra vagy még kevesebbre fog korlátozódni. Akkor elérjük azt a határt, hogy szükséges megváltoztatni, módosítani a Lisszaboni szerződést. És európai jogalkotási kompetencia vonatkozik majd a villamosenergiára és a gázra is. De nyilvánvaló, hogyha 40%-os megülő energiaarányt el akarok érni, akkor európai hálózatra van szükségem ehhez. Hogy a megújuló energia összhangban álljon az ellátás biztonságával, és a megfizethető energia célkitűzésével is. Számomra 2011-ben az a fontos téma, hogy egy olyan európai térképet vázoljunk, de a szomszédaink számára is, Törökország, a Nyugat-Balkán, Ukrajna, Svájc, Norvégia számára is, amely a mediterrán térségben is ajánlattal él Marokkó, Tunézia és a többi ország számára. Hiszen eh, egész Európára kiterjed majd a páneurópai villamos energia és gáz ellátó hálózat. Ez eh, az elképzelések alapja, és más politika nem lehetséges. Volt itt egy óhaj, hogy a, kér, a költségek legyenek hatékonyak. Izgalmas kérdés ez. A, az európai versenyjogban karteltilalom van. Illetve a versenytorzító támogatások tilalma is megvan. Azonban támogatás nélkül nem tudjuk megoldani ezt a kérdést. Németországban született egy megújuló energiáról szóló törvény. És árgaranciára is szükség van. Nem tartósan, de az első években. Nagyon izgalmas kérdés, és Almunia kollégámmal beszélek is erről, hogy hogyan nézzen ki a helyzet a támogatások és az atomenergia összefüggésében. Tehát itt van a végső tárolás és a köztes tárolás, és ez a probléma sem megoldott még. A japán katasztrófa megmutatja nekem, hogy az atomhulladék, teljesen mindegy, hogy valaki szeresse vagy ne szeresse az atomenergiát, az atomhulladék kérdése, a tárolásnak a kérdése megoldható kell, hogy legyen. Van egy köztes tárolás az erőműnél, sokkal veszélyesebb, mint máshol. Míg hogyha külön tároljuk hosszú távon a hulladékot, annak magasabb a biztonsági potenciálja. Nézzük meg a Bécsi Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, és az elmúlt napokban csodálkoztam, hogy mit mondtak. Nem mondtak túl sokat. A sajtó azt írja, hogy az Atomenergia Ügynökség eltűnt. Többet vártunk volna tőlük a japán eseményekhez. Éppen ezért hétfőn írásban fordultam a főigazgatóhoz, aki japán, és megkértem, hogy hívja össze az Atomenergia Ügynökség szerveit, hogy az IAEA e globális szempontból vonja le a japán katasztrófa következtetéseit. Volt egy kérdés Kaliningráddal kapcsolatban. Helyén való, hogy abban vagyunk érdekeltek, hogy a legmodernebb biztonsági előírások valósuljanak meg az Európai Unión kívül is, főleg, hogyha közös térségben élünk. Az oroszok Kaliningrádban szeretnének építeni egy erőművet, az áramot meg nekünk szándékoznak eladni. Mi eddig nem támogattuk ezt. De nyilvánvaló az, de nyilvánvaló az, hogy abból kell kiindulnunk, hogy elképzelhetjük-e Európában, hogy Kaliningrádból vesszük az orosz atomenergiát. Tehát oroszoktól vesszük a szént, az oroszoktól vesszük a gázt, az olajat, most az atomenergiát is. Oroszország partner akar lenni a WTO-ban. Tehát ezzel az oroszok kezében olyan nyomásgyakorló eszköz lesz, amely veszélyeztetheti a biztonságunkat. Képzeljük el, hogy ott van Litvániában egy atomerőmű, ellátja mondjuk Lengyelországot, a balti államokat, most a Kaliningradi konkurenciával, vagy az ellenében, biztonsági versennyel, vagy biztonsági verseny nélkül, de a tervezett eh, orosz eh, reaktort nem tudjuk befolyásolni biztonsági szempontból. Az utolsó megjegyzésem a adópolitika az eh, Európai Uniónak nincsen adókivetési kompetenciája az energiaadórendszert módosítani fogjuk. A széndiokszid esetében is adóféle finanszírozásra gondolunk. Németországban például a fűtőelem adót is bevezették. Nyílt vagyok, szerintem a, a hulladék végső tárolására szükség lenne egy európai atomhulladék adóra így az atomerő drágább lesz, viszont a kutatásra, a technika fejlesztésre fordíthatnánk a bevételeket. Azt hiszem, hogy a legtöbb kérdést meg tudtam válaszolni. Köszönöm szépen az objektivitást. Inkább aggódtam, hogy nagyobb nyomást gyakorolnak itt rám, de szeretném elmondani, hogy az intenzív munkán folytatódni fog, és intenzívebb is lesz a jövő hetek alatt, és mint említettem, önökkel, képviselőkként, frakcióként bármikor kész vagyok leülni és tárgyalni. Mielőtt határozunk a biztonsági vizsgálatokról. Köszönöm. Ötinger úr, köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon produktív volt, és eh, köszönjük szépen, elfogadjuk a meghívást. Örülök, tapsal is jelezzük ezt teljes mértékben támogatjuk azt, hogy, hogy helyes volt, hogy gyorsan reagált, és nem várt. Mint mondtam, tehát a stressztesztre vonatkozó meghívását szívesen magunkkal, illetve szélesen elfogadjuk, és egy óriási terület az, amin együttműködhetünk. Az ipari bizottság, az energiabizottság és ez a bizottság is éghajlati szakbizottságként Köszönjük, hogy eljött, és sok sikert! Kedves kollégák, folytassuk a következő napi rendi ponttal, ez pedig a fogyasztók tájékoztatása az élelmiszerekkel kapcsolatban. Itt az előadó Renate Zommer, és úgy gondolom, hogy ezt a 30 másodpercet megvárhatjuk, hogy a kedélyek lecsillapodjanak, a nukleáris outputból mindenki lehiggadjon. Ez így meg is van. Nos, da, ja. So, jetzt dürfte wieder Ruhe einkehren zur All those. És akkor azt hiszem, mindenki, aki nem akar részt venni a következő napi rendi pontot, akkor az folytassa a megbeszéléseit odakünn. Köszönjük szépen, hogy ezt megtette. Jó. Ezzel pedig a második olvasat. Éle, a fogyasztói élelmiszer tájékoztatás. Mint mondtam, tehát Renate Zommer az előadó. A módos, számos módosítót terjesztettek be, meg is adom a szót. Köszönöm szépen. Az élelmiszerjelölés rendelet második olvasatát tervezzük a júliusi ülésen, plenárison és áprilisban akarjuk majd az illetékes szakbizottságban, a második olvasatban azt a szavazást elmondani. A miniszterek tanácsa politikai mm, megállapodását decemberben hozta, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy csalódást okozott számomra az eredmény. A miniszterek tanácsa különböző részleteket mondott az első olvasatról, az volt ennek az oka, hogy nagy nyomás volt, időbeni nyomás volt a munkacsoporton, a belga elnökség még decemberben meg akarta a politikai megállapodást kötni. A jelenlegi magyar elnökség képviselőivel tárgyaltam, és ez is segített abban, hogy a tanács közös álláspontját jobban megértsem. Két héttel ezelőtt az árnyék előadóval is e, e, beszéltem, meghívtam őt egy információcserére a magyar elnökséggel, hogy megértsük az á, a tanács álláspontját. És akkor néhány szót a, ezzel kapcsolatban. A tanács véleménye szerint a rendelet szövege a lehetőség szerint általánosnak kellene tartani annak érdekében, hogy minél több területet tudjunk az élelmiszer területen lefedni, ezért a konkretizálást és egyes esetek megjegyzését szeretük volna elkerülni, például a sajtesetek, vagy a, a félrevezetés, a csomagolási feliratok félrevezetési lehetőségei. Nos, definíciókkal kapcsolatos problémák is vannak, mert E, nem lehet a csomagolást például definiálni, és a tanács az Európai Parlamenttel ellentétben úgy véli, hogy a nem e, csomagolt termékek vagy a kézzel e, gyártott termékeket a rendelet hatája alól ki kellene venni, az allergén anyagok kivételével. Összességét tekintve tehát meg kell mondjuk, hogy a tanács álláspontja nem annyira rossz vannak fontos tartalmi kérdések, amelyet már első olvasatban figyelembe vettek, de egy sor egyéb módosításra is szükség van. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy 107 különböző módosító van a megfelelő nyelv, jogász nyelvészi tehát hogyha megnézzük, akkor ez annyira nem rémes. Tehát jelentéstervezetem legfontosabb módosítói. Mondtam, hogy a tanács nem akarja a csomagolás informatív részét definiálni. Úgy gondolja, hogy a bemutató oldal defini- definiálása az, az tulajdonképpen definiálhatatlan, mert különböző információs oldalai vannak ennek, a tetrapaknak például, stb és azt mondják, hogy a, a bemutató oldal az, ami a boltban előre néz, e, tehát ez, ez nem igazán ugyanaz. Ezt butaságnak tartom, ezért a következő definíciót javaslom a bemutató, a termék bemutató oldalának. A bemutató oldal mindenképpen az, ahol a márkanév van. Ez egy nagyon jó jelzés a csomag front oldalára vonatkozóan. az olvashatóság koncepcióját is javaslat, javasoltuk, a miniszterek tanácsa ezt kicsit korlátozottabban értelmezi, és további szabályok meghozatalát kéri. Az olvashatóság definíciója megvan, de a benne lévő kritériumokra is szükség van. A, a fogyaszt fogyasztás dátuma, illetve a fogyaszthatóság dátuma is fontos. A hetes, a félrevezethetőség. Ez egy nagyon fontos cikk. A tervezetemben a tanács szövegét eh, két további tilalommal próbálom kiegészíteni. Ez is kis olyan dolgok, amelyek szeretném azt, hogyha bevennénk tilalomként, hogy többféle tápérték vagy tartalmi anyag, amelyek nincsenek is benne a termékben felkerüljenek. Szeretném, ha tilalom lenne arra vonatkozóan is, hogy, hogy a csökkentett zsír vagy cukortartalommal reklámozzanak egy terméket, hogyha az nem jelenti egyben a kalória csökkentett értéket is, mert ugye ez a két dolog nem szükségszerűen igaz, bár az asszociáció a fogyasztókban megvan. A miniszterek tanácsa nagyon szigorúan fogalmazta meg a félrevezetés élelmiszer imita utánzatoknak a definícióját, de úgy gondolom teljesen mértékben érthető, hogyha megmondjuk, hogy mondhatja a gyártó, hogy ez nem utánzat, hanem egy innovatív termék, és így megkerülnék az utánzat jelölését. A tanács az élelmiszer utánzatokra kérdésében a parlament első olvasatbeli véleményét tartja, és egyértelműen akarja alkalmazni azokra az esetekre, amely a normál esetben is alkalmazott termék helyettesítő elemeket tartalmazza. Tiltaná a az utánzatoknak a, megkerülé, a jelölés megkerülését. Tehát a jelölés első oldalán a márkanév oldalán legyen, és milliméter, nem milliméteres, hanem annál nagyobb, olvasható betűkiosztással. úgy gondolom az olvashatóság kérdését már még egyszer meg kell beszéljük. A miniszter tanácsának azt javaslom, hogy az, a betű méretet is vegyék át. Ez egy technikai kérdés, ez a nagyságrend, a méret. Ezen kívül javaslom azt is, hogy az első olvasatban már az alkoholos italokat, ahogy tettük, összességében vegyük ki. A miniszterek tanácsa a, az alkohol popokat benne akarja tartani. A probléma azonban az, hogy az alkopopok a, mind olyan italokat jelentenek, amelyek alkohol és nem alkoholtartalmú italok vegyülékét jelentik. Tehát a sör, alkohol is ide tartozna, de a bizottság és a miniszterek tanácsa a égetett szeszeket akarja, és ide akarja venni, de nem tudják definiálni. Szerintem a definíció már megvan, és felszólítjuk a bizottságot arra, hogy az alkopopokat a rendelet hatája alá ne vonják be. A tápérték jelölés, ez egy olyan kérdés, amelyekkel a miniszterek tanácsával még vitázunk. A miniszterek tanácsa elfogadja tőlünk azt, hogy táblázatos formában adják meg a tápanyag tartalmakat 100 ml-ben vagy gramban, de van egy gond a Codex Alimentariusszal kapcsolatban, ott azt kértük, hogy ne kilozsulban adják meg az energiatartalmat, hanem kilokalóriában. A bizottság erre azt mondja, hogy ez nem lehet a Codex Alimentarius szerint zsulban kell megadni, vagy zsulban is. Én azonban azt javaslom, hogy ezen kívül kötelező legyen a kalória tartalom megadása, és első helyen vastag betűben, és második betű, másodikként eh, sima betűvel zárójelben a zsúl érték. A kalóriatartalom a csomagolás elején eh, is kerüljön megismételre, tehát 100 ml vagy 100 g-ra lebontva kötelező jelleggel. És ezt a parlamenti szöveg első olvasatából veszem át. Én úgy gondolom, hogy ez jogi szempontból is lehetséges, a Codex Alimentarius kapcsán. Már említettem, hogy a bizottsága nem e, teljesen csomagolt termékeket és e, a kézműves termékeket, tehát kézzel gyártottakat ki akarja venni. Én szerintem ezt még egyszer alá kellene húzni. Én azt javaslom, hogy első ö, e, olvasatban így határoztunk, hogy a mikrovállalatokat is vegyük ki a rendelet hatája alól tehát a kötelező tápanyag vagy tápérték és a megadásáról is a szezonális édességeket, például a szaloncukor vagy a mikulás csokoládé. Származás megjelölés. Úgy gondolom, hogy protekcionista tendenciák mutathatók ki, és a belső piac rendszeres fenyegetettségét a tagállamok egyszerűen elfogadják. Olaszországban például most nemzeti szinten akarnak előírni hirtelen egy kötelező, érték, kötelező tápanyagérték előírást. Ez ellentmond az európai jognak. Én azt mondom, hogy a további termékekre vonatkozó származás megjelölés kötelező bevezetését megelőzően egy hatástanulmányt kellene elvégezni. A bizottságnak alapvetően a törvénytervezeteinél a megvalósíthatóságot, arányosságot ellenőriznie kell a hatástanulmányal. A miniszterek tanácsa kötelező származás megjelölést ír elő a hústermékeknél, de azt is mondja, hogy sok olyan termék, amelyet még határozottan nem vettünk az a kötelező származás megjelölés alá, azok ágazati szabályok alá tartoznak, és ez maradjon is így. További előírások a, szá- a hús és feldolgozott termékek származás megjelölésénél hatástanulmány nélkül ez elutasítandó, és a tanács is ké- tanácstól kérnünk kell a, a hatástanulmányt. Végül pedig a miniszter tanácsa kötelezően akarja, a, ö, bocsánat, elutasítja a kötelező megjelölést a, a tápanyagérték kötelező megjelölését a, az első oldalon, és úgy gondolja, hogy ezért én úgy gondolom, hogy az energia kapcsolat, az energiaterületen amúgy is már az ele, első oldalon megvan, úgyhogy ugyanezt kellene az, az élelmiszereknél is, tehát 100 millilitre vagy 100 gramra lebontva az előső oldalon kötelezően bevezetetni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Renáte Zommernek a módosítók rövid bemutatóját második olvasatra vonatkoztattuk. Ezt úgy tűnik, hogy nagyon sok pontban közelíte a mi első olvasatbeli és a tanács álláspontja között. Nyilvánvalóan sokat beszélünk ez erről, sokan kérnek is szót. Vilmot kollega az első. Thanks very much, Chairman. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni, hogy Szommer asszony meghívott a Magyar Soros Elnökséget tartott ülésre. Tulajdonképpen a tanács álláspontjában sok minden van, ami hasznos. Ugyanakkor szeretnék három fő kérdésre koncentrálni, ugyanis a parlamentnek az álláspontja ezekkel kapcsolatban világos volt. Sok más kérdés van, amivel nekem vannak problémáim, de ez a három ö, ö, kettő van. A csomagolással kapcsolatos az első. Mint ahogy hallottuk Szomer asszony, azt akarjuk, hogy a csomagok elején ott legyen az öt legfontosabb eh, tápanyag jelölése. Nagyon fontos, hogy a csomagok elején azonnal lássák az emberek ezeket. Tehát, hogy milyen fontos tápanyagok vannak azokban az árukban, amiket megvásárolnak. A második fontos kérdés a származási ország kérdése. Nagyon örültem annak, hogy a tanács beleegyezett, hogy, mind, hogy a címkéken ez szerepel. A parlamentnek világos volt az álláspontja, ugyanakkor család, a feldolgozott élelmiszerekben a hús és a hal szempontjából ez nem történik meg. Nem tudom, hogy ezt a húsnál meg lehet tenni, akkor ezt miért nem lehet a feldolgozott áruknál megtenni hogyha például egy csirke szendvicset veszek az Egyesült Királyságban, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy az Egyesült Királyságban csinálták, de ugyanakkor a csirke az meg Tajföldről származik. Tehát attól függ, hogy milyen messziről hozzák az élelmiszert. És ezt akarják tudni a fogyasztók, tehát, hogy amikor feldolgozzák a húst, akkor honnan való ez a hús. És a parlamentnek az álláspontja, ez világos. A harmad, A transfex önként. Transzsírok azok önkéntes, eh, tehát jelölése az önkéntes lesz. Hogyha van két eh, élelmiszer, eh, két különböző termelőtől, akkor lehet, hogy az egyikben, mind a kettőben van, de lehet, hogy az egyik az nem fogja jelölni, és akkor azt hiszi a fogyasztó, hogy ez az egészséges, és ezért ez fogja vásárolni. Tehát ez félrevezető, és nem tudom, hogy ez hogy lehet jogosá tenni. Nos, hogyha akarja a tanács, akkor behetünk még a e, transzsírokról, de világosan címkézni kell, hogy ezek benne vannak a termékben. Nos, ez a legfontosabb három kérdés, e, ezekről akartam beszélni, e, és hagyom másoknak is az időt, hogy. Tehát a parlamentnek a feladat ez. E, ugyanis ez a jogszabály e, a fogyasztókat tájékoztatja. És hogyha komolyan gondoljuk azt, hogy tájékoztatjuk az, a, fogyasztókat, hogy egészséges választást e, csináljanak, akkor világos színkézésre van szükség. Tehát kérem szépen gondolkodjanak ezekről, hogy mit írjunk föl a csomag elejére, gondolkodjanak a transzsírokra, és ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban a parlament álláspontját képviseljék. Köszönök szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt ugye az első olvasatról már volt szó, és akkor bizonyos kérdésekről valóban döntöttünk. Azt hiszem, hogy a tanács jó munkát végzett. Tulajdonképpen nagyon kérdés, sok kérdésben sikerült kompromisszumot elérnie, amit mi nem tudtunk elérni, tehát ezért gratulálunk nekik. Ugyanakkor a liberálisok nem értenek mindet, egyet mindennel, amit a tanács javasolt. De azért ez segít. Két eh, eh, elemmel egyetértek a háromból. Nos, hát itt most ugye a parlament és a tanács álláspontja közeledik. Először is Vilmot asszonyal egyetértek a transzsírok kérdésében. Ezek túl ö, fontosak és túl rossz indulatúak ahhoz, hogy ö, ne foglalkozunk velük. Tehát az módosított ebben az irányban kell ö, elmozdítani. Tehát Zomer asszonyal és Vilmot asszonynal is egyetértek arról az a kapcsolatban, hogy a csomagnak az elején jelöljük ezeket a dolgokat, tehát nem értek itt egyet a tanácssal. A liberálisok úgy gondolják, hogy vissza kell térni a parlament olvasatára, amelyben ugye e, azt javasoltuk, hogy nem csak az energia érték legyen benne, hanem energetikai érték, hanem az öt legfontosabb e, tápanyag. Aztán a származási ország e, kérdésében én nem akarok olyan messzire elmenni, mint a Vilmot asszony. Ez talán nem lepi meg őket. A liberálisok úgy gondolják, hogy van belső piac, és a múlt 2006-ban voltak annak parancsoló okai, hogy miért próbáltuk például ezt a marhahús esetében megválasodni. De nem tudom, hogy most miért kellene másfajta húsok esetében is ezt bevezetni. Tehát épp ezért elegendő önkéntes alapon megtenni. Hát bízzunk a bioci szereplőkben. Tehát, hogyha azt gondolják, hogy a fogyasztó akarja tudni, hogy honnan származik ez a hús, akkor tegyék ezt meg. De második olvasatban szeretnénk nagy többséget az Európai Parlamentben, ezért lehet, hogy hajlandók vagyunk elmozdulni egy kicsit. Tehát a tanácsnak az álláspontját el tudjuk fogadni ezzel kapcsolatban. Van egy csomó kis megjegyzésem még, de ezeket most nem említem. Egy fontosat még említek, ez pedig a napi javasolt adaggal kapcsolatos. Azt hiszem, hogy a parlamentben nem sokat, sokan támogatják ezt a javaslatot. De ha azt mondjuk a fogyasztónak, hogy 3 g só van egy ö, ö, valami élelmiszerben, akkor ez ö, nem mond semmit sem a fogyasztónak, hiszen nem tudja, hogy naponta mennyit kellene ennie. Tehát volt egy rendszer, amely a GDA rendszer volt, amelyet a fogyasztó számára eléggé kielégítenek tartottunk. Tehát most komolyan, hogy tudja megérteni a fogyasztó, hogy most az ő egészsége szempontjából ennyi vagy annyi gram jó-e vagy rossz-e, és hogy naponta mennyit kellene fogyasztania ebből. Nos, ez, erre még majd visszatérek, és ezért módosítót is be akarok nyújtani, és remélem, hogy be, meg tudom győzni a kollégákat, hogy gondolkodjanak el erről még egyszer. Minden esetre most már könnyebb a helyzetünk, mint első olvasatban. Thank you, Chairman. And... Köszönöm, elnök úr, és köszönjük az előadónak az előadást egyet értek a hozzászólóknak a véleményével, ami a csomagolás elejét érinti. Azok, akik ismerik a az élelmiszer termékekhez, azok tudják, hogy a csomagolás eleje az könnyen azonosítható. Ezért az eredeti álláspontunkhoz kell ragaszkodni ezzel kapcsolatban. A származási ország tekintetében már ez megvan a marhahúska esetére, de más okokból, mint a jelenlegi vita, épp ezért talán a, fogyasztóknak tudni kellene, hogy honnan származik az élelmiszerük. És a feldolgozott élelmiszerrel kapcsolatban valóban osztom az aggályokat, hogy ö, ö, honnan származnak ezek a különböző hozzávalók. Van még egy kérdés a, a felolvasztott termékekkel kapcsolatban. Tehát amikor rá kell tenni a csomagolásra ezt a címkét, hogy ezt a lefagyasztottból engedték fel nem igen tudják az emberek, hogy miért van ez rajta, és hogy, hogy ennek milyen következményei vannak, tehát hogy ez a fogyasztó számára fontos. Tehát remélem, hogy a második olvasatban ezzel, ezt majd világosabbá tesszük. Köszönöm, Bass Eichhout. Elnézést kérek, hogy Karl Schlüter nem lehet itt a mi árnyék előadónk, és most őt képviselem de az alapján, amit most hallottam, úgy tűnik számomra, hogy a második olvasata parlament szempontjából egy kicsit könnyebb lesz, abban a tekintetben, hogy a leglényegesebb pontokban egyet értsünk. Lehet, legyünk optimisták, nem biztos. Hiszen ez a három lényeges pont, amely számunkra, zöldek számára fontos, és Vilmot asszony és Herbrandi úr is említette. Tehát ez azt mutatja, hogy megállapodás lehetséges a zöldek számára. Nagyon fontos, hogy kötelező legyen a csomagoláson feltüntetni az adatokat. Parlamentként szerintem erősen követeljük ezt. A másik a transzsírok kötelező címkézése. Legyen kötelező a transzsírok címkézése. Zöldként, frakcióként, parlamentként ragaszkodjunk ehhez. A harmadik megjegyzés a származási ország jelzése. A liberálisokkal valószínűleg vitázni fogunk, de szerintem a végén meg fogunk egyezni abban, hogy a származási ország nagyon fontos a parlament számára. Beszélünk a feldolgozott élelmiszerről, és hogyha három hely van, tehát a születés, a felnevelés és a levágás helye, hogyha parlamentként rendelkezünk, a fegy, ragaszkodunk a fegyvereinkhez ezeken a területeken, akkor a második olvasaton nagyon erős lesz a pozíciónk, és nagyon jó tárgyaló pozíciónk lesz a tanácssal szemben. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Mário. Köszönöm, elnök úr. Három gondolatom lenne néhány módosítóhoz amelyeket Zommer kolléganő nyújtott be. Először is a 17-esről szólnék. Ezek különféle grammokban, milliliterekben adják meg a termékek súlyát. Meg vagyok győződve róla, hogy jelenlegi formájában igazából csak összezavarjuk a fogyasztót hiszen hogyha 100 gramról vagy 100 milliliterről van szó, akkor az rendben van. De hogyha a csomagon porciók, adagok vannak, akkor szerintem ez már nem jó. Mindjárt említek el egy konkrét példát is. Például a kréker kekszeknél. Mini csomagolásban forgalmazzák ezeket, és a címkén pedig azt a többlet információt is be kell mutatni, illetve rá kell vezetni, ami szükséges a mini csomagra is. És szerintem az összes így csomagolt élelmiszer esetében így kellene lennie. Megkérdeztem volna még az előadótól, hogy a 19-es el tudná magyarázni, hiszen ebben az van, hogy a nem eredendően becsomagolt és árusított termékekben olyan szubstanciák vannak, amelyek allergiát okozhatnak, vagy pedig valami ilyen hatásuk van, az eladás időpontjával szóban közlendők. Ezt a 19-es, ezt egy kicsit jobban magyarázza. Nem lenne jobb, hogyha egészségre vonatkozó információkat is megadnánk? A 23-as módosító tehát itt az előre csomagolt élelmiszerekről van szó. Akkor a 20-asban ez azon termékek számára lehet jó, amelyek eh, a vásárlás pillanatában kerülnek becsomagolásra, és nem előre becsomagoltak, hiszen nincsen ott a fogyasztó. Ezek a termékek, tehát az előre csomagolt élelmiszerek, tartalmazzanak a termékről információkat a címként. Különben nem érjük el célunkat, amelyet magunknak feltettük. Tehát azt, hogy védjük a fogyasztót. Corinne Lepás. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük Zomer asszonynak a jelentését, röviden szólok hozzá. Először is a tápanyag nyilatkozatról és az energia értékről, és a négy tápanyagot illetően. Én hogy ezt 100 g-ban és 100 ml-ben szeretném kifejezni. Ezzel nem ért egyet a tanács, tehát épp ezért be fogok nyújtani egy módosítót az öt legfontosabb információról, amikre tudni kell a fogyasztónak. A transzsírokat illetően én is ezzel kapcsolatban is benyújtok egy módosítót, első olvasatban már volt egy javaslatunk, amit meg kellene tartani. A származási ország említését illetően a tanácsnak a közös állapotát nem lehet teljességében visszautasítani, eh, hiszen ez már egy első lépés. Itt a szabályokat kellene megerősíteni, és egyetértek eh, bizonyos eh, kollégákkal, hogy egy, a származási országot illetően bizonyos módon ezt jelölni kell, jelölni kell. A Spártát illetően konzultáltam egy kolléganével, és azt javasoljuk, hogy az aszpartam tartalmú anyagokat jelölni kell, és a terhes nők számára különösen. Aztán a tanács meghatározott egy időszakot, amelyet a végrehajtással kapcsolatban hozott meg, és én ezzel kapcsolatban benyújtok egy módosítót, itt három évről beszéltek. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Köszönöm, és most Ovesta Rossi, meg kell szoknom, hogy koordinátor. Persze. Köszönöm, elnök úr. Az előadó Olaszországra is utalt, hiszen túl sok jelölet jelölést akarunk, hogy védjük a tipikus termékeket. Vannak olyan országok, mint például Olaszország, amely sok specialitással rendelkezik, amely sós vagy zsíros, tehát ide tartoznak például felvágottak, és itt nem tudom, hogy a 34-esben újra bevezetik a közlekedési lámpa rendszert, vagy hogy az első oldalon legyen, ahol pedig 100 grammos megjelölés legyen, és ne, a, a, ne az adag. Tehát szerintem itt senki sem eszik meg 100 gram olívaolajat, vagy 100 ml olívaolajat. Tehát, hogyha itt a 100 gramra, vagy 100 ml vonatkoztatott adatokat adják meg, ez elijeszti a fogyasztót. Kieszik meg 10 a nutellát például. Tehát Igazából, hogyha jelöljük a terméken elől, hogy mi van benne, és elrettentő adagok, vagy elrettentő anyagok, vagy elrettentő mennyiséget lát a fogyasztó, akkor nem veszi meg. Tehát, hogyha egy ruhára ráírnánk, hogy igazából mit tartalmaz az anyag, akkor lehet, hogy sosem nem vennék meg. Van itt még egy különleges dolog. Ez a 23-as módosító és az allergének. Ezek itt nagyon érdekes módosítók, egyetértek azzal, amit Pirilló kolléga mondott, hiszen ezek olyan dolgok, amelyeket egy nagy értékesítési lánc javasolt. Ezek a nagy értékesítési láncok mit is tesznek? Megveszik a termékeket, szétvágják azokat, becsomagolják, és utána így kerülnek a termékek a polcokra. Ezek az értékesítési láncok kivételt képeznek, tehát nekik nem kell címkézni. Nagyon furcsa döntés olyas valakitól, aki védeni szeretné a fogyasztókat, hogy nem kell megadni az allergéneket, és hogy csak szóban kell informálni. Az ügyfélnek megmondják, hogy milyen allergén lista van. Tehát a McDonald'snak is megvan ez, a McDonald'snál föl tudja sorolni, hogy milyen allergiára érzékeny emberek ne egyenek. De hogy lehet úgy csomagolni, hogy ne adjuk meg az allergén anyagokat? Aztán nézzük csak a tipikus termékek, tipikus élelmiszerek, az eredet, megjelölés. Tehát itt nem arról van szó, hogy mondjuk egy kis darab csokoládét óriási címkével lássunk el, alternatív megoldásokat is el kell képzelnünk. Tehát 18 négyzetcentiméter alatt ne legyenek anya, ne legyen eh, igazából tájékoztatás. Mi az, hogy eh, eredet megjelölés? Miért félünk attól, hogy egyszerűen ráírjuk, hogy honnan származik, és ez micsoda? tehát a 100 g-ra vonatkozó kalóriát szerintem is eh, jobb lenne adagokként megadni. Így egy másik kolléga beszélt már a, a fagyasztásból felengedett termékekre. Itt mindenképpen meg kell adni azt a dátumot, amikor lefagyasztották a terméket. Tehát főleg akkor, hogyha ez mondjuk tejtermék. Tehát vannak olyan vállalatok, akik, amelyek például hallevest csinálnak, és mondjuk 30 különféle termék van egy zacskóba. Tehát akkor itt 10-15-20 különféle fagyasztási adatot kellene a címkére írni. Tehát különféle halak vannak ebben, különféle zöldségek. Nem lehet pontosan megadni, hogy mit, mikor fagyasztottak le. A lejárati dátum szerintem a legjobb. Tehát nem lehet itt tényleg 15-20 anyag lefagyasztás időpontját ráírni. Most a végére érek. Úgy gondolom, hogy Fennáll annak a veszélye, hogy rosszabbá tesszük a szöveget. Nagyon sok módosító van, és még benyújtunk egy párat, hogy a rosszabbakat kiküszöböljük. Monsieur Rossi. Nem szépen rossz úr, Frederick. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, rövid leszek. Nem osztom de Rossi kollégának a szigorúságát. Ugyanakkor megköszönöm Szomer asszonynak, hogy sikerült neki nem mindennel kapcsolatban, de képviselte a mi ambiciózus terveinket, amelyek nem feltétlenül voltak mindig következetesek, és a szavazás sem volt következetes, de ugyanakkor ambiciózus volt. És a közös álláspontnak a kompromisszuma szerintem jó minőségű volt, még akkor is, hogyha elég általános volt. Ezt a jelentéstevő is hangsúlyozta. Például egy eh, pontja a származási, ennek a közös álláspontnak, ez a származási ország jelölése. Nagyon fontos, hogy ezt említsék, ezzel egyetértek, eh, mindenféle termékben, a tej, hús, eh, szárnyasok, stb. Én azt szeretném, hogy a zöldségek és a friss gyümölcsök is ezek közé tartozanak, hiszen nem csak arra van joguk a fogyasztóknak, hogy tudják, hogy honnan származnak, hiszen hanem a regionális termékeknek az elősegítését is kell gyakorolni. És az európai fogyasztól akkor láthatja a különbséget az északról jövő ö, ö, paradicsomok és a jó ízű olasz paradicsomok közti különbséget. Másik érzékeny kérdés a transzsírok kérdése. 2006-ban már a bizottság a, említette ezeket a zöld könyvben és más helyeken, és a, a azt kértük, hogy legtöbben, hogy a transzsírokkal kapcsolatban lépjünk, és szerintem ez a minimum az, hogy kérjük, hogy a mesterséges transzsírokat jelöljék a, a címkéken Eh, vannak olyan transzsírok, amelyek bizonyos húsokban természetesen eh, ott vannak, és bizonyos tejtermékekben is, de vannak olyanok is, amelyek mesterségesek, és ez itt különbséget jelent. És az ön 144-es módosításában, az első olvasatban ez ott volt, de talán eh, itt is akkor most ezt elő kellene venni, tehát hogy ez kötelező legyen ezekből a, a, a tanács csak hatot javasolt. Talán nem jól értettem a jelentéstevő magyarázatában egy fontos kérdést. Azt mondta a bevezetőjében, hogy nem ért egyet, az, azzal, hogy nem tudom, hogy jól értettem-e, hogy ha hiányzik egy tápanyag valahonnan, akkor azt is jelöljék olyan termékek esetében, mint a kakaó, amely allergéneket is tartalmazhat, ez nagyon fontos lenne. Köszönöm szépen. Most pedig Westlund kolléga kap szót. Ursäkta översättningen var lite Kicsit lassú volt a fordítás. Úgy gondolom, hogy nagyon sok okos dolgot hallottunk. Egyet értek azokkal, akik azt mondják, hogy a tárgyalásaink során arra koncentráljunk, hogy mi legyen a címkén. Nagyon fontos az eredet megjelölés, a származási hely, de a tanácsban például a svéd kormányban is az a vélemény van, hogy nem legitim igény az, hogy honnan jön a hús mondjuk. Tehát nem kell azt megadni, hogy honnan származik a hús. Tehát szerintem teljesen legitim eh, igény az, hogy tudjuk, mi honnan jön. És eh, igenis legyen például választási jogunk, hogy olyan helyről vegyünk húst, ahol az állatot jól tartották. Az összetett termékek esetében ez bonyolultabb, mint a tiszta hústermékeknél. Úgy gondolom, hogy vannak összetett hústermékek, és pont az összetett hústermékek esetében tudja a fogyasztó, hogy honnan is jönnek ezek a termékek. Ahogy Glennis mondta, hogyha a nyomon követhetőség már létezik, akkor szerintem ez technikailag nem igazán bonyolult, hogy kiderüljön, hogy mi honnan jön. A transzsírok tekintetében a svéd parlament úgy szavazott, hogy ne legyen nemzeti transzsír tilalom. Probléma lehet a piac számára. Úgy gondolom, hogy abba az irányba kellene haladnunk, amelyet a parlament már egy éve javasol, hogy tiltsuk meg a transzsírokat. De ha nem történik ez meg, akkor a tranzsírok ott maradnak az üzletekben. Úgy gondolom, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy a fogyasztó közérthetően minden információt megkapjon. Köszönöm. Köszönjük szépen, Kabadin úr. Köszönöm szépen, eh, Tabajdi úr. Köszönöm, elnök asszony. Azt a tényt, hogy a Zommer jelentés vagyis a fogyasztók információja mellett lesz egy másik jogszabály is, ez pedig nem más, mint az élelmiszerek eredetével, minőségével, a quality package-el kapcsolatos jogszabály. És a két jogszabály között harmonizációt kell elvégezni. Én, mint a mezőgazdasági bizottság főtagja tudom, és ennek voltam shadow raportőre ennek a kérdéskörnek, hogy itt vannak érintkező felületek, és jelen pillanatban is látok számos ütközést, számos problémát, hogy nincs ö, harmónia a Zommer jelentés alapján készülő jogszabály és a Quality Package jogszabálya között. Rögtön fölhívnám a figyelmet arra, amiről Glenis Wilmot kolléganőm is beszélt, ez a feldolgozott élelmiszereknek a kérdése a mezőgazdasági bizottság többsége támogatja, hogy a feldolgozott élelmiszereknél is tudjuk a fő összetevőt, tehát tudjuk a származási országnak a helyét, tehát ennek például a mezőgazdasági bizottságban egyértelmű támogatottsága és többsége van. A másik dolog, amelyet szeretnék jelezni, tudom, hogy nincs benne a mostani jelentésbe ez az alkoholos italok problémája. A mezőgazdasági bizottságban is a bor királynővel, Madame Lullinggal számos vitám volt, hogy miért ne lehetne a borokon az energiatartalmat feltüntetni, hiszen az alkoholtartalom és az energiatartalom között rendkívül szoros a korreláció, és hogyha nem is lehet teljesen pontosan megállapítani a borok energiatartalmát, de alkoholtartalom alapján nagyon megközelítően föl lehetne tüntetni például a borok esetében is. Nem is beszélve az egész a más égetett szeszekről, elég szomorúnak tartom, hogy a szeszipari lobby és a borászati lobby, mellesleg kedvelem a bort, a szeszipari és a borászati lobby ezt nem engedte át ebben a szabályozásban, és én nagyon hosszúnak tartom azt az öt év átmenetet, javasoljuk a tanácsnak, hogy két éven belül erre a kérdéskörre térjünk vissza. A harmadik dolog a jelzőlámpa rendszernek a kérdése, amely nem kapott támogatást. Szeretném jelezni, hogy annak idején a régi rendszerben, az úgynevezett kommunizmusban Magyarországon működött egy nagyon a jelzőlámpa rendszerhez hasonló rendszer, és ezt a fogyasztók nagyon szerették, támogatták és jól tudtak belőle informálódni. A jelzőlámpa rendszerrel kapcsolatosan szeretném kérni a támogatást, hogy ne nyolc év múlva térjen vissza rá erre a, a, a tanács, hanem három éven belül térjen vissza rá erre a tanács, mert nagyon komoly társadalmi igény van az egyértelmű tájékoztatásra. Köszönöm a figyelmet! Merci beaucoup. Köszönjük szépen. Rod asszony. Köszönöm, elnök asszony. Két ponthoz szólnék hozzá. Mint kettőt elfogadtak az első olvasatban. Ez az eredetjelölés és az adat mérete. Még egyszer elmondom hogy egy termék származása, egy összetett termék származása is felismerhető kell, hogy legyen a fogyasztó számára. Hogy most ez a főalkotó részre vonatkozik, mint ahogy Westlund asszony mondta, vitatárgyat képezheti, azonban nincsen semmilyen kompromisszumos lehetőség arra, hogy az első olvasatban foglaltakhoz ragaszkodjunk. A közös álláspontban pedig az áll, hogy nem kielégítő a jelenlegi helyzet. Tehát nem csak sertést, juhot, és így tovább szeretnénk. De szeretném tudni, hogy például a garnélarák az a földközi tengerből jön, Észak-Európából, az északi tengerből, vagy pedig Dél-Kelet-Ázsiából. Olyan jogalkotásunk van, amelynek ezt ki kellene zárnia már. Éppen ezért a 25-ös cikkben a származási országról olvasható nem kielégítőek. Ugyanígy nem kielégítő az, hogy alig van adat egy adag méretéről. Mi az, hogy adag? Tehát 100 g és 100 milliliter a kötelező, és a 32 kettesben az van, hogy az adagra vonatkozó információk önkéntesek legyenek. Ezt is meg kell változtatnunk. És most szeretnék valami intézményi dolgot mondani. És nem angolul beszélek, hanem németül. A következő okokból. Elég régóta itt vagyok ebben a parlamentben. Azonban még soha nem tapasztaltam meg, hogy a második olvasatban ne az első olvasat szellemi tükrözze a jelentés. Szamarasszony, teljesen mindegy, hogy mit csinál. De hogyha többször közli, hogy az a véleményem, hogy szerintem ez jó, szerintem ezt tegyük, minden tisztelet ellenére. A parlament első olvasatához kötődik, köti ez nem az ön jelentés, ez az Európai Parlament jelentése. Ön előadó, jelentéstevő, de a plénum kezében van a jelentés. És amit az Európai Parlament elhatározott, annak az előkészítése az ön feladata. És amennyiben nem teszi ezt meg, nem teljesíti kötelességét jelentéstevőként. Ami a jelentésében van, igazából azt tartalmazza, hogy amit lemásolt az első olvasat után, és intézményi kérdésként botrányosnak tartom. Lehet, hogy más a véleménye, de akkor adja le a jelentés készítési kötelezettségét, de önnek a parlament álláspontját kell tükröznie. Kompromisszumokat is köthet, elmehet, a kollégákhoz tárgyalhat, de több lehetősége nincs. És hogyha nem változtatja meg a viselkedését, akkor formálisan is panaszt teszek. Merci, euh, madame. Köszönjük, Ród Berend asszony. Gárdini asszony. Köszönöm szépen. Először is benyújtottam néhány módosítót. Mint már hallottuk, a adagok szerinti címkézés fontos. Például reggelente a kávé mellé három kekszet eszem, és akarom tudni, hogy hány kalériaja van minden kekszben. Nem akarom 100 grammonként számolni azt, hogy most 5-6 vagy 7 gram van benne. Nekem csak azt kell látnom a csomagon, amit én szeretném, tehát hogy egy kekszben hány kalória van. És voltak már közvéleménykutatások, amelyek megmutatták, hogy a fogyasztók ezt az információt akarják, tehát én szerintem ez lehetséges. Az olvashatóságot illetően szerintem jó ötlet lenne, hogyha egy rendeletben ezzel majd foglalkoznak, hogyha megváltoznak a feltételek, és nem kell mi nekünk magunknak ilyen részletekben mennem foglalkozni vele. És az olvashatóság nem attól függ, hogy mekkorák a betűk, hanem egy csomó más tényezőtől függnek. Mindenesetre én benyújtottam ezekkel kapcsolatban módosítókat. Ugyanakkor meglepett, az, hogy amivel, amit a parlament jóvágyott korábban, az most e, eltűnt. Ugye az átláthatóságról volt szó a fogyasztókkal szemben, hogyha egy forgalmazó megváltoztatja a szállítóját, akkor nekünk ezt tudnunk kellene. De ezt elrejtik a, a szupermarket saját szintkeje alá. Az allergénekkel kapcsolatban nem tudom, hogy hogy működhet ez a dolog. Ugyanis ez egy riasztó jelenség, hogy mi minden okozhat allergiát, és tudjuk, hogy ezeknek lehetnek tragikus következményei is. Tehát azt hiszem, hogy ez egy érzékeny kérdés, és nagyon fontos, hogy az ERG-nek jelenlétét a címkén is látni lehessen. Az értékesítés helyén csomagolt termékeknek viszont nem szabad a nem tisztességes versenyt előmozdítani. Nos, egészében véve a fogyasztó képessége, hogy az információt kezelje, az a, mind a, a csomagnak az elején és a, a hátulján is szerepel, és azt jelenti, hogy nem bíznak a fogyasztóban, és szerintem azt is jelentheti, hogy megint megpróbálják becsempészni ezt a közlekedési rámpa rendszert. Tehát Tudjuk, hogy ha például piros jelzést teszünk, valami riasztót a csomagnak az elejére, akkor a tulajdonképpen azt akarjuk jelezni a fogyasztónak, hogy ha túl sokat e, eszik ebből, akkor nem jó. Tehát, hogy mivel a, hogyha a répa készítmény az olyan sok minden e, hiá, tehát hiányzik belőle, akkor ez nem jó neki. Nekünk egészséges életkultúrára van szükség, én egy pár héttel ezelőtt elmentem egy jól ismert egyetemben egy táplálókös tudás, tudós eh, eh, előadására, és azt mondta, hogy egészen más megközelítésre van szükség. Tehát nem szabad ilyen méretekig, eh, mértékig elvinni a részletekbe menő tájékoztatást, mert azt a benyomást keltjük, hogy absztrakt szabályokat akarunk bevezetni. Mi nekünk Európában szeretni kell a saját terményeit, és bíznunk kell a fogyasztóinkban, és a hagyományainkban, és a kultúránkban. Bon. Jó, nagyon szépen köszönjük Orszlinat úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Úgy gondolom, hogy mindaz, amit előttünk van, mégiscsak kompromisszumként elfogadható, és eh, még ha valami olyannak is eh, tűnik, mint hogyha hátulról eh, csempészték volna be. Nos, hát a tanácsban kompromisszumokra kell jutni ahhoz, hogy előrébb vegy jussunk. És semmi értelme annak, hogy az első olvasatban azt mondjuk, hogy ezt meg azt akarjuk elérni, hogyha a tanácssal nem tudunk megállapodni. Én sokkal jobban örülnék annak, hogy bizonyos dolgokban engedek, és aztán legyen inkább szabályozás mint hogy éveken keresztül, mint most is vitatkozgassunk. Teljesen negatív a helyzet akkor, hogyha első olvasatban elutasítunk dolgokat, mint ezt, és utána megint ilyen vitával, mint a mostani. Ezt egy kicsit problematikusnak tartom, úgy gondolom, hogy sokkal inkább az szavazások eredménye felé kellene orientálódnunk. Az, hogy a jelölés előre vagy hátulra kerüljön, tulajdonképpen nekem teljesen mindegy. Én ezt már a tanácsnak kompromisszumként átadnám. Az a lényeg, hogy tájékoztassuk a fogyasztókat, és az, aki szeretne tájékozódni, az úgyis megnézi. Ez az én szerződés, személyes tapasztalatom, és úgy gondolom, hogy kimondottan érdekes hogy mennyit fogyasztok a napi igényemből. Vannak eltérések persze, de ez, ez az, ami nagyon fontos kezdeményezés, és talán ezt kellene megnézni, hogyha ebbe az irányba akarunk haladni. Aztán az adag, adagoknak a mérete, hát ebben is legyünk rugalmasak, hiszen az, hogy ezt most kötelezően érjük elő, vagy sem, hát ez is olyasmi, amit szabályozni kell majd olvashatóság szintén olyasmi, amire talán jobb a mi javaslatunk, mint az a nagyon pici betűméret, nagyon sok mindent lehetne csinálni. De hogyha szabadna egyéni véleményt elmondani, de az, hogy ragaszkodunk egy abszolút származás megjelöléshez, ez szerintem egy kicsit túl messzire megy. Persze, hát jelentős lépéssel előrébb vagyunk, nagy lépéssel vagyunk előrébb, a bizonyos termékeknél, a húsnál, szárnyasnál már megvan a származás megjelölés, de az, hogy most egy szint kritikus szakaszba jussunk, hogy minden itt, mindenképpen tudhassuk, hogy mi honnan jön, hát az, éle, az az élelmiszer, ami Európában értékesítésre kerül, az nyilvánvaló, azt megkérdejelezzük, hogy, hogy ez most mindez egészségesen megbízható, mert hogyha ez nem innen jön, akkor az nem olyan. Én szerintem lehet differenciálni, hogy azt mondjuk, hogy ez idevalósi termék, akkor ezt válaszoljuk, de, de válasszuk, de hát azért mégse írjuk ezt elő. Szeretném azt is jelezni, hogy ne ömlesszük és dagasszuk tele információval a címkét, hiszen az egyetlen célunk az az, hogy csökkentsük a lakosság túlsúlyát. Ez pedig az, az eredet jelöléssel, származás megjelöléssel nem biztos, hogy elérjük. Köszönjük. Dio Maria Ucsát. Köszönöm, Karin. Én is úgy gondolom, hogy a plenárison jó munkát végeztünk. Sok munkát, és úgy gondolom, hogy az előadó is kiválóan végezte a dolgát, de nyilvánvalóan sok mindent lehet még javítani, kiegészíteni, érdemes is. Éppen ezért azt kérek, kérem önöket, hogy legyenek nyitottak, akkor, amikor pozitívan járul valaki hozzá a munkához, hiszen nem konfrontációra van szükség, együtt kell módosítani. Az első olvasatban sajnos öm, odáig jutottunk. De nyilvánvalóan a tanácsnak is vannak javító javaslatai, ezt is el kell ismerjük. szeretném újra elmondani, hogy az első olvasatnál is kritizáltam, most is megteszem a következőt, az, az eredetország, az eredet megjelölés címkézése. Túl általános, hogyha az országot, egy, egy országot jelölünk meg. Ha kulturális, gazdasági szempontokról van szó, akkor mindig a régiók felértékeléséről beszélünk. És éppen ezért úgy gondolom, hogy igenis célszerű lenne, hogyha lehetőséget adnánk arra, hogy ezt a többletértéket is, ha megvan a termékben, azt jelezzék. Hiszen a területi kereskedelmi piacok, amelyeknek minőségi hozadéka van az egészségre is, ha azt fogyasztjuk, akkor az egyértelmű. Úgyhogy ebből a szempontból a tanács módosítója nekem tetszik. A 82-es módosítóra gondolok. Szeretném ezt röviden még jelezni. Vilma asszony és Rossi úr is ezt jelezték, és ugye azt mondták, hogy az eredet országoknál, a származás országoknál a ta, meg kell adni a lehetőséget a tagállamoknak arra, hogy olyan rendelkezéseket hozzanak, amely a származás országának vagy az eredet helyével kapcsolatos kötelező jelölést eh, elrendeljék. Ugye ez a termék minősége és eh, származása. Ezzel erősítjük a termék minőségét, ha ezt megadjuk. Ez nem jelenti azt, hogy minden országnak kell a piacokat regionalizálnia. De akkor, amikor többletértékről, minőségről van szó, akkor szerintem ezt be kellene vezetni. Úgyhogy ebből a szempontból én szeretném az előadónak, azt, szeretném megkérdezni az előadótól, hogy milyen okból akarja a 82-es módosítást, a tanács 38-as cikk 2-es bekezdését törölni. Köszönöm szépen már előre a válaszát. Merci, euh, Jo Maria. Jolanta Ibner. Dziękuję bardzo. E, proszę Państwa, dzisiaj już... E, Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Ma megint egy olyan kérdést vizsgálunk, amelyen már az első olvasatban konszenzus volt. A tanács most e, módosításokat terjeszt elő egészen más megfogalmazásban, amely tulajdonképpen torzítja az első olvasatban elfogadott képet. A fogyasztók számára nyújtott élelmiszer információ legyen olvasható, teljes és őszinte. Nem pusztán a méret, meg a, a betűméret, meg a, a formája, hanem a, a kontraszt, a szöveghez való háttér, Ugye a háttéren múlik, hogy egyáltalán olvasható-e a szöveg, vagy sem. Úgyhogy azt kell biztosítanunk, hogy a fogyasztó tájékoztatása lehető legjobban elérhető, olvasható. Nem értek másodszorban együtt azokkal, akik a származás országával kapcsolatban, a származás országának nem tulajdonítanak jelentőséget. Nagyon sok termék olyan országból jön, ahol a termelési folyamatok gyakran elfogadhatatlanok a fogyasztó számára, például a klónozott állatokból készített termékek. Tehát nem, nem azt mondom, hogy a legtöbben utasítanak el valamit, de lehet, hogy biztos vannak olyanok, akik ezt a terméket nem fogadnák el, és ezért tájékoztatni kell őket. A következő kompromisszumra van szükség az energiaértékre vonatkozóan is. Lehet 100 g-ra, 100 ml-re, vagy adagra lebontva, attól függ, hogy a terméket milyen formában prezentálják. A 100 g az például nagyon jó bizonyos termékekre, de vannak olyan termékek, amelyeknek adagméretei vannak, mint ahogy Gardini kollega is említette, ott bizony ez nem segít, nem fogja az ember az idősebbeknél elvárni azt, hogy kiszámítsák, hogy hány kalória van egy süteményben a 100 g érték alapján. Úgyhogy szerintem mind a kettőt lehetővé kell tenni. Világos, egyértelmű információt kell a fogyasztóknak adni. Kellner. Köszönjük, Christopher Kellner. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék egy kérdést én is. Az allergiák kérdését újra felvetni, mert nagyon eltérő vélemények voltak, és nem is egész részletesen. Nekem személyes tapasztalataim vannak ezzel, és ezt szeretném a politika tükrében elmondani. Az első olvasatban egy módosítót terjesztettem be, akkor 24-es számú volt, ha nem tévedek. És ez, ebben arról volt szó, hogy megadjunk, megadjuk azt, hogy az élelmiszer allergén nyom elemeket, vagy allergén anyagokat nyomokban tartalmazhat. Úgy gondolom, hogy az a lényeg, hogy fontos információk ne vesszenek el. Éppen ezért meg kell mondjuk, ha hogy allergén anyagok nyomokban megmaradhatnak bizonyos berendezések alkalmazásával. És ezt, valami, ezt azért kellene biztosítani, hogy jelezzük az érintetteknek, tudjuk természetesen, hogy ezek nincsenek benne, de mégiscsak lehet, hogy benne maradnak. Azt szeretnénk csak tudni, hogy mi az, ami az élelmiszerben benne van, és mi az, ami nincs és azt hiszem, hogy ez a 24-es módosítót az első olvasatban elolvastuk, jó lenne, hogyha most megint bevennénk. Aztán néhány ellenmondásos kérdést említenék meg. Úgy gondolom, hogy a, az alkoholos italok tápanyagértékét nem kellene beírnunk, hiszen a legfontosabb az alkoholtartalom, nem a tápanyag értéke ezeknél az italoknál. Egy alkoholtartalmú terméknél azt kell megmondani, hogy az alkoholtartalma mekkora, nem a kalóriatartalma miatt kell például valamit nem inni. Azt kell megmondani, hogy mekkora az alkoholtartalma a terméknek, és erre kell figyelni ezeknek a termékeknek a jelölésénél a származás, hát ez egy vitatott kérdés, én magam úgy gondolom, hogy az Európai Bíróság is határozott már arról, hogy a nemzeti szinten is elő lehet írni a származás országát, országának megadását. A svéd hús a legjobb, ezt persze nem mondanám, hogy jobb, mint bármely más a Dán, vagy bármilyen más országbeli. Sőt, butaságnak is tartom, hogyha a kereskedelmi akadályokat megtartjuk Európában az előítéletek alapján. De a származás megjelölése általános szempont, és úgy gondolom, hogy kell, hogy legyen e, erre a területre vonatkozó jogi előírás. A verseny miatt is ha például valaki Svédországban csak svéd húst akar enni, akkor azt lehetővé kell tenni. Például a halnál. Mondtuk, hogy ez a származási hely megjelölés szükséges lenne. Nem igazán világos egyelőre, hogy hova való a hús, amit fogyasztunk az északi, atlanti térségből, vagy már honnan, tehát hát meg kellene adni mondjuk tudom, egy szélességi fokot, vagy valamit. A jelenlegi származás meghatározások nem túl precízek, és éppen ezért úgy gondolom, hogy például a haltermékeknél erre szükség lenne. Végül pedig, amit érinteni szeretnék, azt már Gardini asszony is elmondta talán, de mégis fontos. Nem lenne jó, hogyha csak arra, vagy erősen arra figyelnénk, hogy hogyan lehetne bonyolultabb a, az egész. Nincs is igazából szükség arra, hogy minden részletet hivatalosan meghatározzunk, de nem szabad félre sem, félrevezetni sem az embereket. Ha minden a csomagolás első oldalán van, az nem jelenti azt, hogy minden rendben is van ez az egész csak oda vezetne, hogy csak odafigyelnek majd a, a, a fogyasztók, csak arra a felére a terméknek. Ez a piros, sárga, zöld jelölés, hát ne, ne tartsuk butának, butusnak az embereket. Kell, hogy legyen lehetőség arra, hogy a fogyasztó saját maga is felelős legyen a választásért. Nyilvánvalóan új, le, információt meg kell adni, de olyan formában, hogy az emberek aktívan döntsenek a meglévő információ alapján. Néha az az érzésem, hogy túl nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mindent előadjunk meg teljes információként. Köszönjük Bernadett Vernió. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a dokumentumban, ebben az ügyben legyünk tudatában annak, hogy az elkövetkezendő nemzetek, nemzetékekkel kapcsolatban is van felelősségünk. És azt hiszem, hogy a legjobb módja az, hogy biz, annak, hogy biztanak a e, termékekben, az, hogy tájékoztatunk, hogy átláthatóan tesszük. Nem, e, nem tisztességtelen versenyt akarunk itt most az országok között, hanem ez a feladatunk a fogyasztó számára, e, hogy, hiszen tudnia kell, hogy mit vesz, és ez honnan származik származik. És pontosan ezzel akarjuk visszaállítani a bizalmat, hiszen amikor tudjuk, amikor svédet, dánt, spanyolt, lengyelt, magyar terméket veszünk, akkor ezt tudjuk, és úgy tudjuk választani. A halak esetében én ugye egy nyugati részről származom az országból, és nagyon sokszor beszélem az atlanti óceánai halászokkal, halászokkal, és kis hajókkal mennek és mindegyik azt mondja, hogy ők maguk is szeretnék, hogyha a halaknak a származását jelölnék, és ők, ön, a számukra is, ha az ellenőrzés szempontjából ez hasznos. És csatlakozom az olasz kollégához, hiszen vannak olyan régi régiók, ezt a régiók számára is meg kell e, tenni, hiszen vannak olyan régiók, ahol a terméknek a minősége igenis számít. Beszélünk itt területi kohézióról, a foglalkoztatottságról egy-egy e, e, régióban, és az éghajlatváltozás elleni harcról. És amikor harcolni akarunk, akkor tudnunk kell, hogy egy régióból származó zöldség például megfelele. Tehát, hogyha szőlőt veszünk decemberben, a fogyasztó így is választhat, ez megvan mindenféle szabadsága, de például a múlt héten akartam ki akartam venni zöldséget, édesköményt, és láttam, hogy Kínából van, és ezt nem tudtam, hogy itt figyelembe vették el például a környezetvédelmi előárásokat. És csatlakozom Degmárhoz, amikor azt mondom, hogy a parlamentnek második olvasatban erős jelzést kell, határozás jelzést kell küldeni. Ezt lehet megszavazni, lehet meg nem szavazni, de ez fontos. És a transzsírok esetében számunkra ez a közegészség szempontjából nagyon fontos. Ugyanígy ez, ugyanez vonatkozik vonatkozik az allergének számára. Egyre többen allergis, eh, eh, aller, eh, allergiások a fiatalok között, és épp ezért jelölni lehet a cukor, a zsír százalékát, és amikor addagokról van szó, mint például a kis kekszekről, akkor a kalóriákat jelöljük, tehát egyszerűvé kell tenni, világossá, de átláthatóban kell tenni, méghozzá minél inkább, mert ez a nevelés, és ez, ez mindenféle politikához kapcsolódik. Anna Zaborska következik, köszönöm. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Köszönöm szépen, elnök asszony. A vita elején Jó Leinen azt mondta, hogy eh, a bizottságunkban a vélemények egyre jobban közelednek, azonban nem, ez, nekem nem ez az e- érzésem. Mindenképpen szeretnék azért köszönetet mondani az előadónak, hiszen eh, második olvasatban előadónak lenni akkor, amikor a parlament szövegei és a tanács véleménye messze áll egymástól, óriási feladat, és úgy gondolom, hogy nagyon nagy munkát végzett az előadó. Két dolgot szeretnék kiemelni. Több politikai frakció képviselői tárgyalnak itt, de többször elhangzott már az, hogy adagonként kell a tápanyagtartalmat, az energiatartalmat megadni erre, emellett nagyon sok érv szól, ez így van, és valóban jó lenne. Elsősorban akkor, hogyha kicsik az adagok, kisebbek, mint 100 g, nagyon jó lenne, hogyha a fogyasztónak lehetősége lenne arra, hogy megtudja, mennyi energia van egy adagban. Ezt a lehetőséget meg kell adni a fogyasztónak. Van még egy megjegyzésem? A származás megjelölése. A származás országának megadása a termékeknél olyanoknál, amelyek egy alkotóelemből vannak, azoknál nem bonyolult. Úgyhogy én igazából támogatom azt, hogy a származás országát adják meg az ilyen termékeknél de sokkal bonyolultabb a helyzet olyan élelmiszereknél, amelyek már több alkotóelemből vannak, összetevőből, és ilyenkor a származás országa már nem ugyanaz. Óriási költségeket jelentene ez a termelőknek. Egyrészt ugye azt akarjuk, hogy védjük a fogyasztót, egyszerűsítsük az életet számára, másrészt pedig azért e- kerüljük azt el, hogy szükségtelenül bonyolítsuk a termelőnek az életét. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig az utolsó hozzászólás, Linda. Csak néhány dologra szerettem volna visszatérni abból, ami már elhangzott. A származás megjelölésről beszéltünk. Ugye értsük azt meg, hogy a származás országának megjelölése néha félrevezetheti az embereket. A húst például meg fel lehet címlé, címkézni az utolsó csomagolás, vagy az utolsó öm, feldolgozás helyén. Lehet, hogy az ember combot vásárol brit jelöléssel, de igazából a csirke másút kelt ki a tojásból. Úgyhogy én azt mondták nekem a brit hatóságok, hogy ez EU jogszabályok értelmében megengedhető. A bizottság nekem azt mondta, hogy nem, ez a brit törvény, úgyhogy hiba, úgyhogy ez itt bizony egy hiátus, és ezt a hiátust ki kell töltsük, meg kell szüntessük. Nem szabad félrevezetni az embereket, úgyhogy ezt tisztázzuk. A harról. Tudom, hogy az már címkézve van amúgy is, úgyhogy ott már ez megvan. De szerettem volna visszatérni arra, amit Dag már mondott az első olvasatról. Tartsuk azt is tiszteletben. Nos, abban, kötelezően megadtuk a szár, meg kellett adni a származás helyet, az öt tápanyagérték, öt, öt elem tápanyagértékét kell kötelezően, a transzsírokat meg kellett kötelezően adni. Úgy gondolom, hogy ez az álláspontunk volt, és ez, elég, ez jó is az első oldalra. 100 g az adag. Nagyon sok terméknek már van, megvan adva az adagokra és a 100 g-ra lebontva. ugye azért nem elegendő, ugye, hogy Gárdini asszonynak válaszoljak, azért nem elegendő az adagot megadni, mert sokan azt mondják, hogy ez négy emberre van. Viszont lehet, hogy csak ketten eszik meg, tehát akkor a, a, az adag emiatt problémás. Mindig, hogyha beszélgelünk, akkor ugye eh, az, a gyártó érdekel nyilvánvalóan az, hogy az adagméreteket minimalizálja, vagy minél kisebbre vegye, de ezt a rendszerbe be kell vegyük az alkohollal kapcsolatban. Múlt, múltkor a vonaton narancsot ittam, a férjem egy barna sört, az én narancslém tele volt mindenféle információval, cukor, kalória, honnan volt a a, na, a narancs, de az ő sörén semmi nem volt, semmi. De az emberekre hat az alkohol. Jelentős Európában az alkoholfogyasztás, és minden országban növekszik a fiatalok egyre nagyobb mértékben. A kövérség, elhízás az alkoholfogyasztás miatt van. Nem is tudják, hogy, a, hogy 3, 4, 5 pohár bort is megisznak. Persze nyugodtan élvezik a bort, csak egy kicsit gondolkodjanak többet, amikor isznak. Köszönöm szépen. Most pedig eh, Pudle úrnak adom meg a szót a Szankó főigazgatásból. Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel hallgattam és olvastam is korábban Zomerasszony jelentését, néhány ponthoz hozzászólnék. Először az olvashatóság. Reméljük, hogy a parlament álláspontja és a tanács álláspontja közelíthető egymáshoz, hiszen számunkra fontos, hogy mérhető referencia legyen hogy ezzel a kritériummal az olvashatóság valamit kezdjünk. És reméljük, hogy nem különböző irányba indul majd el az ipar. Ez nagyon fontos. Tehát az olvashatóság kérdését szabályozni kell. Szerintem kulcskérdés a fogyasztó számára. El kellene kerülnünk azt, hogy a szükséges információk olvashatatlanok legyenek. Nun az eredet megjelölés. Tudjuk, hogy az eredet megjelölés nagyon összetett téma. Mert számos élelmiszer esetében jelzik az eredetet, tehát például a halaknál, a tojás, a zöldség esetében is így van, gyümölcs esetében. Tehát a származás helyét jelzik ezeken a termékeken jogi koherenciára is szükség van a meglévő különféle szabályok között. Olvasták a tanács álláspontját a hús vonatkozásában, a többi termék esetében eh, pedig eh, vannak megvalósíthatósági tanulmányok, és a Szankó főigazgatóság is ismeri ezeket. Nagyon lényeges az, hogy eh, a megvalósíthatósági tanulmány és uh, a hatástanulmány minden esetben meglegyen. Azokban az esetekben is, ahol ez még nincsen így. Az alkoholos italoknál belátjuk, hogy uh, probléma van, főleg az alkopop italok, az alkohol tartalmú italak esetében. Mindenképpen szükség van egy uh, pontos fogalom meghatározásra. Eddig nagyon általános volt a fogalom meghatározás, azonban azt támogatjuk, hogy tudja a fogyasztó, hogy mit tartalmaz az ital. Vannak alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú anyagok. Az allergén anyagok tekintetében fontosnak tartjuk azt, hogy megadják ezeket, feltüntessék a nem előre csomagolt termékek esetében is. Fontos a lakosság nagy részének ez, hiszen sokan szenvednek allergiában. Az allergéneket szeretnénk a címkéken feltüntetni, olyan termékeknél is, amelyek nem előre csomagoltak. Természetesen az előre csomagolt termékeken is fel kell tüntetni az allergén anyagokat. Most pedig a tápanyagokról szóló információk és a címkézés tekintetében úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb alkotó elemek legyenek az első oldalon. Úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos, hogy amikor a fogyasztó megvásárolja a terméket, tudja, hogy mi van benne főleg. És az energiatartalom is nagyon lényeges. Ez is elől legyen. A 100 g, 100 ml vagy adag kérdésében azt szeretnénk, hogy olyan címke legyen, amely informálja a fogyasztót, akkor, amikor megvásárolja a terméket, hogy össze tudja hasonlítani más termékekkel, hogyha hasonló termékeket is lát a polcon, akkor ezeket a termékeket a fogyasztó össze tudja hasonlítani. Éppen ezért szorgalmazok azt, hogy 100 g vagy 100 milliliter legyen megadva, hiszen csak is így lehet összehasonlítani két terméket. Hogyha egy adag vonatkoznak az adatok, akkor ez nagyon nehéz. Tehát sokan önök közül beszéltek eh, más dolgokról is, és eh, ez eh, például akkor szükséges, hogyha megeszük a terméket. Az adag megjelölése akkor lényeges. Viszont a 100, a 100 g vagy a 100 ml fontos a, a, a fogyasztó változtásához. Ezek voltak a legfontosabb megjegyzésünk. Köszönjük, hogy szót kaptunk. Jelentéstevő asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok néhány konkrét kérdést is megválaszolni, és az általános véleményemet elmondani. Először Herbrandi kolléga megjegyzésére válaszolnék, tehát, hogy az energiatartalom megadásánál egyetértünk azzal, és a tanács is egyetért azzal, hogy vannak önkéntes és vannak kötelező előírások. A fagyasztásból felengedett termékek esetében problémás lehet ez a vaj esetében, hogy miért javasoltuk azt, hogy felengedett termékről legyen szó, az a húsra vonatkozott, tehát ezen el kellene gondolkoznunk. Volt probléma a mélyhűtőt hússal számos tagjellomban. Ezt megvitathatjuk még egyszer, hogy ez minden termékre vonatkozik-e. Vannak tényleg annyira kevert termékek, hogy nem lehet az összes alkotórészt egyidejűleg lefagyasztani. Ezen is elgondolkozhatunk. Ami az allergén anyagokra vonatkozik, néhány kolléga és a bizottság is kitért erre. Természetesen az allergén anyagokat jelezni kell, ezt meg kell tartani, és az allergén anyagokra vonatkozó információkat a nem előre csomagolt termékeknél is meg kell adni, tehát itt nem változott semmi. Természetesen mindig is képviseltük ezt, de a naponta frissen csomagolt árukról is szó volt. Tehát például a saláta a szupermarket polcáról, azt, le, meg, azt aznap csomagolják. Ez nem előre csomagolt élelmiszer, azonban erről is tudni kell, hogy milyen allergén anyagokat tartalmaz. Az nem lehet, hogy ne legyenek ilyen információk. A dolog rendszerességére kell figyelni. Minden egyes élelmiszer, amely valahol kereskedelmi forgalomban van, kell, hogy tartalmazzon az allergén anyagokra vonatkozó információkat is. Az előre csomagolt termékeknél természetesen rá kell nyomtatni a címkére ezeket az adatokat. Nagyon jól olvasható adatokat akarunk az anyagokról. Na most adag, vagy 100 g milliliter is vitás. A parlament úgy döntött, hogy a 100 g 100 milliliterre vonatkozó adatok legyenek kötelezőek, és ez az összehasonlítás miatt lényeges. Mert senki se akarja az adagra vonatkozó adatokat megtiltani. Tudom, hogy a édességgyártók kapnak hideglelést attól, hogy most 100 gramra vagy 100 milliliterre vonatkoznak a termék. Hát az édeség esetében azért a 100 gramra vonatkozó energiatartalom igen magas, tehát nekik sokkal kellemesebb adagra megadni az adatokat. Tehát kedves kolléganő, kollégák, a 100 gram, 100 milliliter kötelező az összehasonlíthatóság miatt a gyártó megadhatja természetesen az adagra vonatkozó adatokat is. Az adagnál van egy problém. Tehát a GDA. Ezekben az esetekben nincsen adag információ, és elgondolkoznak a gyártók, hogy mekkora egy adag. Tehát mi egy fél keks, egy keks, mi az, hogy adag? Nagyon nehéz az adagot definiálni. És amíg az adagot nem sikerül definiálni, nem lehet előírni 100 g vagy 100 ml helyett. Volt itt egy kérdés. Egy anyag hiányának a tilalma, gondolom, hogy a gluténre gondolt, Ismétlek valamit, amiről a parlament első olvasatban döntött. A hetes cikkben azt követelem, hogy a termékjelölésnél ne legyen félrevezető információ. Azt tiltsák be, hogy egy terméket úgy reklámozzanak, hogy egy anyag nincs benne, amely különben se lenne. Tehát például a gumicukornál miért reklámozzák azt, hogy nincs benne zsír? Hát persze, hogy nincs benne zsír. Ez félrevezetné a fogyasztót. Pillanat. A 82-es módosítóhoz is kaptam egy kérdést, és a tanács javasolta, hogy a tagállamoknak jogában álljon egy önkéntes származási helyről szóló kötelezettséget előírni. Én ezt elutasítanám. Itt ne legyenek nemzeti akciók. Hogyha a tagállam írja elő az eredet megjelölést kötelelően, akkor ez a közös belső piac ellen irányul. Ilyen lehetőségeket nem szeretnénk a tagállamoknak biztosítani. Ez egy európai szintű kérdés. Félretájékoztatás az eredet megjelölésnél. Azt hallottam, hogy pillanatnyilag lehetséges a félretájékoztatás a hetes cikkben, a rendelettervezet hetes cikkében már minden benne volt, amit javasoltunk. Tehát a félrevezető tájékoztatás már most is tilos az eredet tekintetében. Valamit szeretnék tisztázni, nem ellenzem az eredet megjelölést. De minnyáján tudjuk, hogy számos termékre ágazati szabályok vonatkoznak, Egyébként a parlament döntése első olvasatban az volt, hogy igazából nem volt világos ez a dolog. Tehát eredet is igen, de most, hogy hatástanulmányjal vagy anélkül, az nem derült ki. Itt két módosító is elfogadásra került, és én csak annyit mondtam, hogy a bizottság feladata ez. És szerintem ez teljesen egyszerű. A bizottság feladata az, hogy hatástanulmányt készítsen és hogy itt most rendre utasít Rót Bérent kolléganőm, hogy nem az első olvasaton orientálódom, hogyha helyesen elolvasta volna a jelentésemet, az jobb lett volna. Tehát maga utasít rendre, viszont az első olvasat eredményét más pontokban viszont nem fogadják el. Például az alkoholtermékek jelentésbe történő bevonátás. Úgy döntöttünk, hogy az alkohol tartalmú italok nem tartoznak ezen rendelet hatája alá. És akkor most megint az alkopopokról vitázunk. Szeretném még egyszer aláhúzni, az alkoholtartalmú italok még nem kerültek eh, meghatározásra nem tudjuk, hogy mi ez az alkoholtartalmú italok, az alkopop italok. A bizottság foglalkozik most a fogalom meghatározásra. Szükségünk van a fogalom meghatározásra. Amíg nincs, addig mit jelöljünk? Szeretnék még emlékeztetni arra is, hogy ebben az anyagban nem az alkopopokra utalásról beszélünk, hanem itt többlet információkról beszélünk. Ezért döntöttünk úgy, hogy az alkoholos termékeket kivesszük. Ez volt minden. Köszönöm. Alors, euh, il y a encore des demandes de parole. Vannak, akik még szót kérnének, de hogyha most megadom a szót, és aztán megint a jelentéstevőnek, akkor sose fogunk végezni. Jó, akkor csak egy megjegyzés és asszony is csak egy megjegyzés. Vilmot asszony, Pragi. Igen, csak egy kis megjegyzésem lenne. Szomer asszony, nem lehet itt válogatni hogy melyik parlamenti álláspontot képviseljük. Egyetértek az alkohollal kapcsolatban, ott már vesztettünk. A parlament világosan megmondta, hogy a csomagolás elején öt tápanyag legyen, és a származi országgal kapcsolatban is egyetértettünk. Tehát nem lehet, hogy nem támogatjuk a parlament álláspontját a csomagolás elején való feltüntetés illetően. Tehát el kell dönteni, hogy mit tegyen. Nos, hogyha elfogadjuk az első olvasati álláspontot, vagy nem. Köszönöm szépen. Kérdésem lenne. Zommer asszony, példét adott arra, hogy a gluten például nem írhatják fel. Nagyon sok ember allergiás a glutenre, akkor igenis azt is fel lehessen írni, hogy még nyomokban sem tartalmaz glutent, hiszen erre szükség van. Tehát ilyen esetekben kivételt kell tenni, hogy nincsen benne, bármi is legyen az, ami nincs benne. Nem akarok mindig meghízni. Szeretnék valamit hozzátenni nagyon sok módon lehet eljárni, a Sommer asszonynak és a bizottság képviselőinek el kell gondolkodni újból az adagokat, illetve a 100 mg-ról vagy a 100 milliliternek. Na most akkor az adagok azok részei ennek? Én úgy gondoltam volna, hogy igen, Épp ezért egy módosítót fogok benyújtani, tehát, hogyha egy tartó anyagban 20 darab van, akkor hogy 100 mg-os alapról kiindulva, akkor minden darabban például 5 mg van. Hogyha a 100 mg-at az egyik vállalat termékével, egy ben egy másik vállalat termékével össze akarjuk hasonlítani, akkor tegyük meg. De miért kellene ettől még azt feladni, hogy egy adagban mennyi van? Ezt nem tudom, hogy miért nem lehetne leírni. Tehát egy magyarázatot szeretnék erre kapni. Tehát nem csak a a vállalatot. Rót Berend asszony. Természetesen mindannyian tudjuk, hogy a második olvasatban a nem tudunk semmit a törvényalkotásban újra bevinni, semmit abból, amit az első olvasatban nem fogadtunk el. Úgyhogy ez a diskurzus az alkohollal kapcsolatos kérdésekről teljesen lényegtelen. Ezt tudjuk el. A második. Az első olvasatban abszolút, egyáltalán nem határoztunk arról, hogy önkéntes lehet választani, hogy adag vagy 100 g. Nem, azt mondtuk, hogy kötelező a 100 g és 100 ml, és egy adagra lebontva, de ez sem önkéntes, de, és nem önkéntes a származási hely megadása szám. A 301-es és a 328-as kötelező. Úgyhogy Zomer azt szeretném mondani, hogy a második olvasatban is ebben a formában legyen szíves bevenni. Az is tényleg Merasszony, igen, hát először is tisztázunk egy dolgot. Azt hiszem, hogy a glutén kérdéssel kapcsolatban van egy félreértés Gárdini kollega. Egyáltalán nem gluténról van szó az allergéneknél. Az allergének azok jók, úgy, ahogy ön gondolta. Amiről én beszéltem, az sokkal inkább a hetes cikkre vonatkozik, a félrevezetés ellen a termékekkel kapcsolatos félrevetezetésnél, és nincs semmi köze az allergénekhez. Szeretnék még egyszer rámutatni arra, hogy az első olvasatban a származási jelölésnél az eredmény az nem egyértelmű. Semmi bajom a származás megjelölésével, és hogyha ön is helyesen olvassa a szöveget, akkor megállapíthatja. Az, hogy a tápanyagérték az első oldalon legyen, most ezzel kapcsolatban volt szavazási eredmény már, és az nem volt következetes. Nem, nem mondtuk azt, hogy 8 vagy 9 tápanyag értéke legyen rajta, és aztán utána valahogy belekerült, úgyhogy ez egy hiba volt, és ez abszolút nem következetes, és ezt nem is akarjuk így. Kedves kollégák, még gátolja önöket az, hogy módosítókat nyújtsanak be és hogyha nem gondolják, hogy itt képviseli az önök, nem képviseli senki az önök érdekeit, akkor lennének szívesek, nyújtsák be. Rodbéren asszony, ön, mint hogyha a német médiák vitájára utalna, itt ez az egyetlen oka lehet annak, hogy abszolút unkollegiális módon így személyesen megtámad ellen. És ezt egyszerűen visszautasítom, nyújtsa be azt a módosítót, amit úgy gondol, hogy be kell ez a normális eljárás. Köszönöm. Bon, je... c'est pas le ton que nous avons. Nos, általában nem ilyen hangnemben szoktunk beszélni. Szeretném, hogyha megőriznénk a régi hangnemet. Emlékeztetnék arra, hogy a módosítók benyújtásának a, a határideje március 18-án, 20-án szavazunk, és aztán a júliusi plenárison. Köszönöm